So, ladies and gentlemen, welcome to the... Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket eh, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén. Elkezdjük a napi rendet, a napi rend elfogadásával, amennyiben egyetértenek. Nincsenek észrevételek, akkor elfogadtuk a napi rendet. A január 25-26-ai, február 6-ai és február 9-ai jegyzőkönyvek eh, Ezeket köröztettük, és elfogadottnak tekintjük őket, amennyiben nincs ellenvetés a mai ülés végéig. Elfogadható ez így? Rendben. Elnöki közleményeket átugrottam. Annyit szeretnék jelezni, hogy élő adásban közvetítjük ezt az ülést. Van egy e-meeting applikáció, az asszisztensek így hozzáférhetnek, illetve a képviselők is az ülés dokumentumaihoz, és lesz egy rendkívüli ülésünk március 13-án hétfőn, este 7 órától 8 óra 30-ig Strasbourgban. Kérném tehát, jegyezzék fel ezt a dátumot. I'd like to welcome some... Szeretném köszönteni vendégeinket, különös tekintettel a különböző fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek tagjait. Köszöntöm Önöket. Tudom, hogy nagy érdeklődéssel követik nyomon a, az Accessibility Act anyag alakulását. Lesznek egyéb napirendi pontok is, amelyekkel foglalkozunk még mielőtt erre a pontra áttérnénk. Amennyiben valaki nem hallja a tolmácsolást, de szeretné hallgatni a tolmácsolást, jelezném, hogy vannak székek a terem két oldalán, ahol fejhallgatót is találhatnak. Esetleg a hölgy oda kíséri önöket, amennyiben szeretnék hallgatni a tolmácsolást, kérem forduljanak hozzá. És akkor egy másik székre átülve fejhallgatót is találnak. Általában a trialógus ülésekről, a háromoldalú egyeztetésekről és egyéb eseményekről szoktunk tájékoztatni, de mivel nincs ilyen esemény, jelenleg áttérünk az első napirendi pontunkra, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése. Krisztel Sáldemóze az előadó. Ez egy olyan vélemény, amelyet a Foglalkoztatási Szakbizottság részére készítünk, és most meg is adnám a szót az előadónak, majd a további képviselőknek. Arra kérnék mindenkit, hogy amennyiben lehet, az előadó 5 percet vehet igénybe, a többiek pedig talán két-három percet, hogy tartani tudjuk a menetrendet, és amennyiben még szeretne valaki hozzászólni, ezt kérem jelezze. Köszönöm szépen, Dánul szeretnék beszélni, tehát kérem vegyék fel a fejhallgatót, amennyiben nem értik a Dán nyelvet. Köszönöm tehát, elnök asszony. Köszönöm, hogy adott 5 percet, lehet, hogy ennyire nem lesz szükségem. Minden esetre már jeleztem, hogy az IMKO szakbizottság mely irányba mozdul. Ebben a témakörben nincs olyan sok módosító indítvány, de természetesen nagy érdeklődéssel szeretném meghallgatni az önök véleményét, hogy a szakbizottságban megállapodásra jussunk. Általánosságban véve azonban elmondhatom, hogy támogatom az Európai Bizottság javaslatát nagy vonalakban, abban az értelemben, hogy a kiküldetési irányelvet kiigazítsuk. A szándékot támogatom, az a cél, hogy javítsunk ezen az irányelven. Ugyanakkor van három terület, amelyen volnának módosító indítványaim, amelyek véleményem szerint pontosítanánk ezt a javaslatot, és um, így a tagállamokban is, illetve a foglalkoztatók, valamint a munkavállalók uh, számára elkerülhetünk uh, bizonyos problémákat. Az egyik terület a kiküldetés időtartamára vonatkozik. A bizottság azt jelezte, hogy a kiküldetés 24 hónapos időszakig terjedhet a jelenlegi szabályok értelmében. Az én véleménytervezetemben pedig azt javaslom, hogy ezt korlátozzuk 6 hónapra. Több megfontolásból teszem ezt a javaslatot. Először is úgy gondolom, hogy 6 hónap egy olyan időszak, amely elfogadhatónak tűnik azért, mert hat hónap eltelte után vannak bizonyos szabályok, amelyek betartása kötelező egy adott tagállamban, éppen ezért logikusnak tűnik hat hónapra korlátozni a kiküldetés időtartamát. Fontos ez egy belső piaci megfontolásból is, ugyanis garantálnunk kell a méltányos verseny keretét. Azt akarjuk ugyanis, hogy a munkavállalókat méltányosan kezeljék, ehhez pedig arra van szükség, hogy ugyanazon munkáért, ugyanazon a munkahelyen, ugyanazon bért kell, hogy kapják a munkavállalók. A kiküldetési irányelv értelmében ugyanakkor ez nem biztosított, és van egy másik aspektus is, amelyet fontosnak tartok, méghozzá az, hogy az úgynevezett agyelszívás jelenségét korlátok közé kell szorítanunk. Azonos feltételeket szeretnénk azért, hogy elkerüljük, hogy keretről nyugatra áramoljon a magasan képzett munkaerő, amelyet aztán nem egyenlő feltételek mellett alkalmaznak. Az én javaslatom tehát a 24 hónapról lemenni a 6 hónapos korlátig, másodszorban pedig a javadalmazás definíciója az amelyre külön oda kell figyelnünk. A véleménytervezetemben azt javaslom, hogy a már létező definíciót használjuk a javadalmazás esetében. A bizottság ezt módosítani szeretné, de szerintem ki kellene tartanunk a jelenlegi definíció mellett. Ez ugyanis egy olyan fogalom meghatározás, amely az eddigi tagállamokban alkalmazott gyakorlatot követi, továbbá bizonytalanságot idézhet elő, hogyha most egy új fogalommeghatározást dolgozunk ki, már pedig ez a szociáldemokrata frakció számára fontos. És végül az utolsó aspektus, amelyre vonatkozóan módosított terjesztettem elő. Ez azzal kapcsolatos, hogy az eddigi hatályokat, az eddigi szabályokat alkalmaznunk kell a kikölcsönzött munkavállalók esetében, és amennyiben vannak a tagállamokban más szabályok, ezeket tiszteletben kellene tartanunk. Ennyi, ezek lennének a módosítóim a bizottsági javaslatra vonatkozóan. Említettem már, hogy ezt általánosságban véve támogatom. Várom tehát az észrevételeiket, és természetesen nyitott vagyok a lehető legszélesebb körű egyetértésre törekszem, hogy a foglalkoztatási szakbizottság meghallgassa a véleményünket. Köszönöm. A néppárt részéről ki szeretne nyilatkozni. Andreas Schwab, köszönöm, elnök asszony. Sáldemoze asszony, köszönöm szépen az ismertetését. Karasz képviselő már nem tudott eljönni, de arra kért, hogy osszam meg önökkel a gondolatait, és elnök asszony, ehhez hozzátennék majd még két pontot. Az első eszmecserére november 28-án került sor, ott a különböző álláspontokat már megismerhettük a frakciók részéről. Úgy gondolom Karasz kollégával egyetértésben, hogy ezek álláspontok alapján kompromisszumra kell törekednünk a szakbizottságban. Ha megnézzük az eddigi tervezetet, valamint az eredeti bizottsági javaslatot, akkor négy konkrét pontot kell megemlítenünk, ezeket Karász kolléga fontosnak tartja. Eddig abból indulhatunk ki, hogy ez egy ágazatokon átnyúló alkalmazást talál majd az irányelv, Karasz kolléga egyetért ezzel, egyetért azzal az elképzeléssel, hogy minden egyes ágazatban azonos alapelvek érvényesüljenek, mert ezáltal tudjuk a belső piacot is erősíteni. Ugyanakkor, ha minden ágazatra kiterjed az alkalmazás, ez azt is jelenti, hogy a kivételes szabályok nem lesznek lehetségesek. A KKV-k számára pedig fontos, hogy nem szabad akadályoznunk azt, hogy külföldre küldjék munkavállalóikat. A néppárt számára ez fontos, ugyanis a szolgáltatás nyújtás szabadságával kapcsolatos irányelvről is e, egyeztetünk most, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a két irányelvet olyan szorosan el tudjuk választani egymástól. A soron következő üléseken majd visszatérünk erre, de nagyon sok az olyan európai vállalat, ahol gyakorlatilag az első munkavállalótól, vagy második munkavállalótól kezdve már nem a szolgáltatás nyújtás szabadsága érvényesül, hanem óriási bürokratikus terhek, amelyeket a kiküldetési irányelv idézett elő, és hogyha fenn akarjuk tartani a belső piacot, akkor biztosítanunk kell, hogy betartsák a hatályos szabályokat, és ezek bürokrácia mentesekkel, hogy legyenek, gyakorlatban kivitelezhetőek, nem szabad, hogy a határon átnyúló tevékenységeket akadályozzák. Például a német-francia határmenti térségből említhetnék példákat, de ezeket mellőzném most. Karasz kolléga azt javasolja, hogy nem szabad túlságosan szabályoznunk a vállalkozók munkáját, hat hónapon túlmenőleg jogellenes kell, hogy legyen a kiküldetés. A munkajogi rendelkezések az eredeti irányelvben már szerepelnek. Karasz kolléga azt kívánja, hogy amikor az irányelv átdolgozásáról vitázunk, ő úgy érti, úgy gondolja, hogy az úgynevezett Nyugat-Európa és az úgynevezett Kelet-Európa között egyfajta törésvonal alakulhat ki. Karasz kolléga szerint egy Európa létezik, és eh, nem megengedhető, hogy eh, más tagállamokból eh, előtérbe helyezzük a bizonyos jogi rendelkezéseket, hanem sokkal inkább a különböző tagállamok közti feszültségeket át kell lépnünk. Vannak országok, ugye, ahol alacsonyabbak a bérek, vannak, ahol már magasabbak, ezen ellentéteken túl kell lépnünk. Karasz kollega azt kívánja, hogy az IMCO szakbizottság alakítsa ki álláspontját ebben a véleményben. Noha a foglalkoztatási bizottság illetékes a kiküldetési irányelv témájában, és éppen ezért a foglalkoztatási szakbizottság fog egyeztetni a tanácssal, de szerinte a négy alapvető jogot, alapvető szabadságjogot hangsúlyoznunk kell. Nem szabad, hogy a munkavállaláshoz való jogot, a szabad munkavállaláshoz való jogot veszélyeztessük. És érdeklődéssel várja a Karász kollega a további véleményeket. Köszönöm. Um, köszönöm. Az ECR frakció képviseletében én vagyok az árnyék előadó, úgyhogy néhány megjegyzés a frakció nevében és a magam nevében. Először is a jogalapról. Vannak javaslatok a parlamentben, hogy változtassuk meg a jogalapot. Szerintem fontos, hogy ragaszkodjunk az eredetileg javasolthoz. Ez ugyanis a szolgáltatás nyújtás szabadságához kapcsolódik, tehát szerintem nem kellene kibővíteni a javaslat jogalapját, tehát az 53-as, 1-es, 62-es cikkek maradjanak, nem, öt, nem legyen a 151 és 153-as cikk, ami a hosszú távú kiküldetést illeti. A bizottság új rendelkezést épített be, a szociális dömping elleni küzdelmet és az egységes feltételeket 24 hónapot javasolnak, és azt, hogy garantáljunk, garantáljuk azt, hogy utána a kötelező szabályok alá essen a kiküldő dolgozó. Tehát ha 24 hónap lejár, akkor az új tagállam szabályai alá essen. Kumulatív szabályról van szó. Én tájék, támogatom ezt a célt, hogy a szociális dömping ellen küzdjünk, de szerintem a 24 hónap az eléggé hasonlítésszerű, nem tükrözi a valós helyzetet a legtöbb ágazatban, különösképpen amikor kumulatívá válik, és a hat hónapot minden területen azért nem támogatnám. Tehát vegyünk egy példát. Ha valaki vásárol egy ö, rák szűrőgépet, akkor ezt egy tíz éves karbantartási szerződéssel használja, és akkor az azt jelenti, hogy a karbantartók a tíz év alatt kell, hogy utazzanak, és lehet, hogy a karbantartás többet vesz majd igénybe a tíz év alatt hat hónapnál, lehet, hogy két évnél is több lesz. Tehát ez egy eléggé hasonlítéses javaslat, ahogy mondtam, ezért nem fogadom ezt el. És aggaszt engem, hogy a romai egyes rendelet 3-as és 8-as cikkének ez hogy felel meg mert ugye ott, ott van, hogy a munkavállalói szerződést azt a felek által választott jog értelmében kell elbírálni. Tehát itt az szerepel, hogy választásról van szó, a felek választása, és megvannak már a romai egyesben a szociális dömping elleni intézkedések, tehát ezeket kellene alkalmazni, elvileg nem lenne szükség egy ilyen légből kapott meghatározásra, hogy most akkor 24 hónap. A szabad mozgást a szakértők, dolgozók meg kell, hogy tudják, hogy valósítsák mindenféle extra feltétel nélkül a különböző országok között. Tehát még az is előfordulhat, hogy egy több különböző tagállamban kell, hogy dolgozzanak ezek a szakértők, a szabályokat így kell tehát betartatni. Azt hiszem, ennyi a javaslatom. Andrást most hallgattam, KKV kivételt javasolt. Én nekem ez tetszik, de inkább olyan megoldást találnék, amely a nagyobb társaságoknak és a KKV-knak is megfelel, illetve az ennyire szakosodott cégeknek is. Hogyha ez nem megy, akkor persze lehet KKV. A következő árnyék előadónk nincs itt, Denis, akkor parancsolj. Köszönöm, Viki. Én is köszönetet mondok az előadónak a munkáért, és azt hiszem, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez az eszmecsere. A Hollandiában például most nagyon nagy jelentőségű a választások miatt is. Az EU illető sok kritika arról szól, hogy nem jutalmazzák ugyanolyan fizetéssel a, ugyanazt a munkát az EU-ban, és az EU általános imázsátása ez alá. Tehát nagyon fontos eszmecsere sok sikert kívánok az előadónak, és gratulálok a véleményhez, mert szerintem a kiinduló pontja nagyon jó. Fogunk mi is javaslatokat tenni, egy picit messzebb megyünk ezekben a javaslatokban, ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk hajlandó kompromisszumokat elfogadni, de szerintem jó gondolat lenne, hogy a politikai spektrum különböző részei láthatóvá váljanak, és akkor utána kompromisszumot tudunk teremteni az átlag négy hónapról van szó, négy hónap, ezt szeretnénk lehozni kettőre, a hat az nagyon sok. Vannak olyanok Hollandiában, akik még a két hónapnál is kevesebbre mennek. Én láttam, hogy az elnök hogy mosolyog, de nincs ezen mit mosolyogni. Hollandiában ez nagyon borzolja a kedélyeket, diszkriminációt, rasszizmus teremt mindez, és az embereket egymás ellen hergeli. Nem akarok uh, itt érzelmeket korbácsolni, de nagyon komoly ügyről van szó, és a két hónap is így alakult ki ebből a vitából. A kiküldetést, legalábbis a mi véleményünk szerint, így kell tekinteni, tehát hogy az érintett cégnek dolgozik valaki 90 napig a cég székhelyén, ezt is ezt a javaslatot is be fogjuk nyújtani, és szeretnénk, hogyha a közlekedési ágazatra is vonatkozna. Jelenleg eh, ugyanis bizonytalanságok vannak a tekintetben, hogy a kiküldetés irányán vonatkozik-e az ágazatra, vagy pedig nem. Véleményünk szerint tehát a közlekedési ágazatot is ide be kellene vonni. A versenyt persze figyelembe véve ennek az ágazatnak speciális jellegzetességei vannak, tehát nyilván ugye a vezetési idő, a pihenő idő és így tovább, tehát vonatkoznak rá külön szabályok, de elviekben az a véleményünk, hogy erre az ágazatra is vonatkozhatna, és majd be is nyújtunk módosító indítványt. Vannak még egyéb módosítóink, de a legfontosabb három pontot megemlítettem, várom tehát az egyeztetést az árnyék előadókkal a témában. Köszönöm. Megpróbálom most itt eh, kibogozni a szálakat, Dieter nevében beszéltél, ugye? Akkor a liberálisok árnyék előadóját szólítom. Köszönöm szépen, mondja Szelimovics úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért, mert nagyon jó kiinduló pont ez. A kiküldetési irányelvet Bocsánat, félbeszakítja az elnök asszony. Nem stimmel a tolmácsolással valami a kettes csatornán. Ön angolul beszél, de valami más nyelven jön ki. Do you want to just start again? Thank you very much. I started with thanking the rapporteur. Újra kezdem, mondja az előadó, Finnish translation. A kettes csatornán a finn tolmácsolás hallatszik. Uh, did we get it right now? Most jó. Nagyszerű, tehát akkor Szelimovics úr mondja, akkor újra kezdem. Tehát több tagállamban beindult a vita, és nagyon sok esetben ugye egyfajta verseny alakult ki. Ez hozzájárul ahhoz, hogy gyengüljön a szociális háló, alacsonyabbak legyenek az órabérek, a fizetések. Viszont az ilyen előítéletek a kiküldetés irányelvvel kapcsolatban eloszlatandók. Tehát megfelelően kell a felülvizsgálatot végrehajtani. Azzal szeretném kezdeni, hogy az EU-ban van egy általános félreértés a kiküldött dolgozók földrajzi eloszlásával kapcsolatban. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a legtöbb kiküldött dolgozó az újabb tagállamokból származik, és a régi tagállamokba küldik. De a statisztikai adatok és a tények nem igazolják ezt az állítást. A Deloz intézet tanulmányából kiderült, hogy Németország, Franciaország küldi ki a legtöbb dolgozott, tehát nem a szegény országok használják a gazdagabbak jóléti rendszerét, hanem fordítva is áramolnak dolgozók, és erre nagyon fontos, ezt nagyon fontos észben tartani. Ez az egyik mítosz. A második, hogy az alacsonyan képzett dolgozók használják ki ezt a lehetőséget, de megint a tények más mutatnak. A kiküldetés az persze mondjuk az építőiparra jellemző, de vannak kiküldett dolgozók olyan ágazatokban, amelyek nagyon magas minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, például a pénzügyi szektorban vagy az adminisztrációban. Végül pedig a harmadik mítosz, sokan azt gondolják, hogy szociális dömpinghez vezet ez a befogadó tagállamban, és mindenki emlékszik a lengyel vízvezetékszerelő példájára, aki végan él a gazdag tagállamokban, és emlékszünk arra is, hogy a lett kiküldött dolgozókra azt kiabálták a befogadó ország állampolgári, hogy menjetek haza. Tehát ez elfogadhatatlan. Itt is nagyon fontos a tényeket megvizsgálni. Az Európai Politikai Központ tanulmánya világosan mutatja, hogy a kiküldött dolgozók hozzájárulhatnak a befogadó tagállamban a foglalkoztatás növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez és az adóbevételek növeléséhez a származási országban. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió egészére nézve pozitívak ennek a hatásai. Természetesen vannak visszaélések is, ezekkel szemben európai szinten kell fölvenni a harcot. Nos, tehát ilyen keretek között javaslok majd módosító indítványokat. Három fő célom lesz ezekkel. Az egyik, hogy biztosítsam, hogy a szolgáltatás nyújtás szabadságát erősítsük a befogadó országokban, hiszen ez a szerződésekben lefektetett egyik szabadság. A második dolog, hogy meglegyen a jogbiztonság mert ez még nagyon sok fogalomban nincs meg. Tehát a, kifizet, a fizetésre vonatkozó minimális szabályokat is tiszteletben kell tartani, de a nemzeti ö, szociális jóléti rendszerek különbözőségeit is figyelembe kell venni. A kiküldetés irányába ki kell venni a nem tiszta fogalmakat, és így jobb minőségű jogszabály fog keletkezni, a tagállamok pedig tudni fogják, hogy ezt hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban. A harmadik dolog pedig garantáljuk azt, hogy a felülvizsgálata az irányelvnek ne vezessen túlzott intézkedésekhez és fölösleges bürokratikus terhekhez. Én várom a vitát örömmel, és hallottam a KKV-ra vonatkozó kivétel javaslatát, ezzel is szívesen foglalkozunk. Igós Soltész következik a zöldek nevében, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani Sárdemozer asszonynak a munkájáért, mert nagyon jó a szöveg. A kiküldetés nagyon fontos, több okból is. Az egyik az úgynevezett szociális oka ennek, tehát ugye védelmet kell biztosítani a kiküldött dolgozók számára. Miért? Szinte naponta lehet hallani mindenféle történeteket arról, hogy milyen sorsra jutottak a kiküldött, egyik országban a másikba kiküldött dolgozók, különösképpen az építőiparban. Ezek gyakorlatilag horror történetek, amelyek arról szólnak, hogy a dolgozók a rabszolga sorshoz hasonló körülmények között tengődnek. Tehát támogatjuk a kiküldetés irányán felülvizsgálatát. Eddig ugyanis túl nagy mozgásteret kapott mindenki ahhoz, hogy visszaéljen a szabályokkal. Tehát a szociális, illetve munka jogok legyenek lehetőleg a leginkább rögzítettek, tehát a legkevesebb különbség legyen, ha valaki más országba megy, hasonló munkát végez, akkor vonatkozzanak rá hasonló körülmények. A végső szöveg nagyon fontos lesz a fizetés szempontjából is, a minimális fizetés szempontjából is minden munkavállaló esetében, és ide tartoznak a kiküldött dolgozók is, hiszen ezt teszi majd világossá, hogy a tagállamok és a vállalatok a gyakorlatban hogyan alkalmazzák ezeket a szabályokat, amikor különböző projektekben vesznek részt. A szociális dömpinggel való szembeszállás is fontos. A kérdés az az, hogy ennek a változtatásnak, ennek a felülvizsgálatnak mi a célja. Mit próbálunk elérni? A kiküldött dolgozókat szeretnénk jobban megvédeni, ez a célunk, vagy ez inkább a vállalatok érdekét védi ez a felülvizsgálat, hiszen azáltal, hogy nem fizetik ki a munkavállalókat, vagy visszaélnek a szabályokkal, alacsonyabb árakat kérhetnek a szolgáltatásaikért, és így több munkát gyűjthetnek be, több megbízást kaphatnak. Tehát el kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk. Még egy dolog, elnök asszony, gyors leszek. Azt hiszem az előadó asszonya valamennyien egyetértünk a abban, hogy a 24 hónap az hosszú időszak, túl hosszú. Tehát egyetértünk vele, hogy ezt le kellene rövidíteni egy észszerű időszakra. A 6 hónap az úgy elég jónak, megfelelőnek tűnik, hiszen a legtöbb kiküldött dolgozó általában átlagosan négy hónapra kerül más országba dolgozni, és az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a végeredménytől függetlenül az ellenőrzésre is nagy figyelmet kell fordítani. Tehát a végrehajtás ellenőrizni kell, és garantálni kell a hatékony monitoringot is, szankciókat is be kell építeni a visszaélőkkel szemben, mert egyébként megint csak papíron maradnak ezek a szavak. Kilenc percünk van, és még hárman kértek szót, mindenki három percet kap, tehát Koraca Bilt az első, utána Pascal, és utána pedig Éva Medel. Viki, thank you. Köszönöm, Viki, és köszönöm a jó munkát. Azt gondolom, hogy vissza kell, javasol, vissza kell vonni ezt a javaslatot, mert a végrehajtással lesz probléma, a már létező irányelv végrehajtásával van probléma, e, amit nem orvosol az, hogy megváltoztatjuk az irányelvet. Tehát a jogalap megváltoztatása és ezáltal a szolgáltatások szabad mozgásának kérdésévé tenni ezt a kérdést, illetve foglalkoztatási kérdésé tenni, ami egyébként nemzeti kompetencia, az nem csak a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv szellemiségét kérdőjelezi meg, hanem ez a javaslat 11 nemzeti parlamenttől kapott sárgalapot, mégpedig okkal. Ezért is merül fel bennem az, hogy nem így kell jogot alkotni európai szinten. Nos, a probléma, amiről itt szó van, Denis, azok nagyon komolyak. Minden tagállamban nagyon sok európai polgár reagál érzékenyen ezekre, és érzelmesen ezekre a témákra. Egész egyszerűen e, nem úgy vannak a tények, ahogy gondoljuk. A munkavállalókat az összes tagállamból küldik minden más tagállam felé, a kiküldött munkavállalók e, e, kiküldésének célja az nem a szociális dömping, nem az, hogy tisztességtelen versennyel, alacsonyabb jövedelemmel versenyezzenek a helyi munkavállalókkal, nem ilyen egységes piacot akarunk ez egy olyan eredmény, amely nyilvános vitát eredményez. Ez végrehajtási kérdése, ez visszaélések kérdése, ez ellenőrzési e, kérdés, és amennyiben van probléma Európában az a szolgáltatások szabadságának hiánya, nem pedig az, hogy túl sok ilyen szabadság van. E, ez az, ami megfosztja az embereket a munkahelyüktől. E, tehát nekünk vezetnünk kell, nem pedig a populistákat követni. Én eh, megértem azt, hogy a nehéz eh, választási eh, kampány közepette ilyen dolgokat kell mondani, és én nagyon szolidáris vagyok, de ettől még nem lesz igaza önnek, Denis. A választások során eh, nekünk a mozgás szabadság mellett kell kiállnunk, eh, még jobban, mint máskor, és ez eh, emellett én nagyon eltökélt vagyok. Az pedig, hogy önök hat hónapra akarják csökkenteni a 24 hónapos bizottsági javaslatot, az egy másik rendelet pontjait sérti meg. Nem tudom, hogy azzal, hogy alássunk egy másik rendeletet, komolyan azt gondolhatjuk, hogy megoldjuk, megoldunk egy problémát. Nem értem, hogy ez az időhatár, ez hogyan javítaná a polgárok, illetve a munkavállalók jogait, az biztos, hogy jogi, jogbizonytalanságot eredményezne, alásná az egységes piacot, és nem így kell előre lépni. Krisztel, teljesen egyetértek veled, és én magam is írhattam volna az indoklást, mi szerint a bizottság javaslata a minimális javadalmazásról az az Európai Bírósági döntéssel kell, hogy összhangban legyen, és érdemesebb kiegészíteni a már létező definíciót az irányelvben, nem pedig teljesen, teljesen kicserélni, vagy megváltoztatni. Viki, itt most visszafogom magam, de azt gondolom, hogy nagyon sok munka van még előttünk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Pascal Armon következik, és aztán Evelyn Gephartot is még hozzátesszük a listához, vagy a listára rátesszük. Köszönöm szépen, Viki. Az a tény, hogy Koracevilt kollega után szólalok fel, és igazából nem is nagyon tudok igazat adni neki. Azt hiszem jelzi, hogy mi a probléma ezzel az egyébként rendkívül nehéz kiküldetési irányelvvel, ezzel az egész dossziéval. Emlékeztetnem kell arra, hogy azon horror történetek, amelyeket felvázoltak, nem történetek, hanem maga a valóság. Főleg ha valaki ismeri Belgiumban az építkezéseket, akkor kénytelen megállapítani, hogy ezek nem pusztán történetek, hanem maga a valóság. És meg kellene próbálnunk javítani. Gefühl. Nem lehetséges, hogy sok tagállamban megtörténjen az, hogy a kiküldetési irányelven keresztül más munkavállalók elveszítik jogaikat, és kiszorulnak a munkaerőpiacról, ez elfogadhatatlan. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy eh, hogyan tudjuk eh, javítani a helyzetet, hogyan tudunk javítani ezen az irányelven. Igazat kell, hogy a koracabért kollégának valóban az ellenőrzéseket javítanunk kell, ehhez kell eszközöket, forrásokat kell rendelkezésre bocsátani, és jogszabályokat kell megalkotnunk, amelyeket végre is kell hajtanunk, és ezt tettük egyébként a 2014-es irányelvvel. A legtöbb tagállamban egyébként ezt már átültették a gyakorlatba, és ez egy fontos első lépés. Másosorban azonban a kiküldetés irányelv tartalmaz olyan elemeket is, amelyeken javítanunk kell, kell, meg kell birkoznunk ezzel a feladattal, és éppen ezért őrülök annak, hogy Sáldebóze asszony konstruktívan áll hozzá ehhez a kérdéshez, és ismertette ennek fényében a módosítóit. Van egy célunk, ugyanazon munkáért, ugyanazon munkahelyen ugyanaz a bér, támogatom ezt az alapelvet, ennek fényében a kiküldetési irányelvet javítanunk kell három aspektusban. Az egyik ezek közül az időtartama, 24 hónap, ez valóban megérdemel egy vitát, vannak mellette is ellene szóló érvek, viszont a 24 hónapot nem légből kapták, ez a 883 per 2004-es rendeletben szerepel, éppen ezért figyelembe kell vennünk azt, hogy egyfelől meghatározzuk az időtartamot, egy konkrét időtartamot, és figyelemmel kell lennünk arra is, hogy már meghatároztak egy időtartamot, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A második dolog pedig, amiről azt hiszem eddig még nem hallottunk, az az, hogy ágazat specifikusan járunk el. Egy adott ágazatra vonatkozóan kell ezt az időtartamot meghatároznunk. Lehet, hogy a jogbiztonság szempontjából ez nem ideális, de megoldásként elképzelhető lehet. Továbbá, ha a munkajogi rendelkezéseket, illetve körülményeket veszük figyelembe, akkor az utazási, illetve szállásolási költségeket is figyelembe kell vennünk. Aztán ott van ugye a fuvarozási ágazat. Jó lenne, hogyha a bizottság nem várakozó álláspontra helyezkedne, hanem a tízes preambulum bekezdésben felvázolt javaslatokat előterjeszteni, mert ez szerepel a közlekedési fehér könyvben is. A bizottságtól elvárják azt, hogy az ágazaton belüli illegális gyakorlatokkal szemben lépéseket tegyen. Köszönöm. Thank you. Now we have a decision with... Köszönöm. Most akkor döntenünk kell. Nagyon zsúfolt a napi rend. Én nem akarom más témáktól rabolni az időt. Nem akarom hogy egy olyan bizottság legyünk, legyünk, ahol csak egy percig beszélhet egy ember. Ketten jelentkeztek még, Éva és Evelyn Gebhardt, de ha ezt követően megadom másoknak is a szót, akkor nem lesz idő más témákra. Lesz még erről vita, erről a témáról néhány hét múlva, amikor a módosítók megérkeznek. Tehát Évának adom meg a szót, Evelynnek, és ezt követően pedig megkérdezem a társelnököket. Köszönöm, én megpróbálok akkor a lehető legrövidebben fogalmazni bolgárul. Köszönöm a raportőrnek a munkát. Szeretnék néhány dologra rávilágítani. Először is a határidő csökkentése, mármint annak a határidőnek, amely után eh, az adott fogadó ország szabályai érvényesek, és ezt akarják csökkenteni 24 6 hónapra, ez egy drasztikus változás lenne a 24 hónapos időszak az egy jó kompromisszum volt korábban. Ez megvédi a munkavállalókat és csökkenti a tisztességtelen versenyt is. A raportőrtől tehát azt kérdezem, hogy miért javasolja azt, hogy és azt is szeretném megkérdezni a raportőrtől, hogy miért akarja töröltetni a tízes preambulum bekezdést, tudván, hogy a bizottság javaslata ezt a problémát megoldatlanul hagyja. Van egy más kérdés is, az alkalmazandó jog meghatározása, különös tekintettel azokra vonatkozóan, akik a nemzetközi szállítmányozásban, közlekedésben dolgoznak. Ennek a, az ágazatnak a sajátosságait figyelembe kell venni. Emellett szólnék még a 12-es preambulum bekezdésről, amely a javadalmazással, a javadalmazás meghatározásával eh, kapcsolatos, és amely kihatással van a szolgáltatás nyújtás szabadságára. Itt eh, arról van szó, hogy a nemzeti szabályoknak figyelembe kell vennie a munkavállalók szükségleteit is, és eh, nem szabad, hogy a, alássák a határon átnyúló szolgáltatás nyújtást. A javadalmazás különböző összetevői eh, szintén meg kell, hogy meghatározásra kell, hogy kerüljenek, mert ha nem határozzuk meg a javadalmazás összetevőit, akkor abból probléma lesz, és eh, végezetül meg kell mondani azt is, hogy végig is mit értünk az alatt, hogy javadalmazás, és eh, a javadalmazás az a nemzeti szabályok alapján meghatározható legyen. Ez azonban negatív következményekkel is járhat. Emellett vannak különböző szintű nemzeti jogszabályok, vannak jogszabályok és bírósági határozatok, vannak választott bírósági határozatok, a benyújtott javaslat az nem felel meg az Európai Unió Bírósága jogának sem, amely elvárja, hogy átlátható és kötelező szabályok legyenek, a szabályok ne függjenek a munkáltató akaratától, aki kiküldi a munkavállalókat ahhoz, hogy a szabályok átláthatóak legyenek, ahhoz egyszerűnek és könnyen alkalmazhatónak kell lenniük. Köszönöm, eh, az ALDE nevében. Ráncova asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm. Elnézést kérek, voltak problémák itt a, a frakción belül. A bizottság javaslata már eleve kérdéses volt, vagy megkérdőjelezhető volt. A sárgalappal kapcsolatos meglátásokat én is megtenném, megjegyzéseket megtenném, és alapvető jogok sérülnek, alapvető elvek sérülnek a szolgáltatások mozgásának alapvető elve, ami a jogi alapot illeti. Eh, miért akarjuk megváltoztatni itt az IMCO bizottságban, tartsunk ki az eredeti álláspont eh, mellett. Én nem látok ennek erre megfelelő igazolást, és a frakcióm ezt eh, ellenezni fogja. Én olyan módosítókat fogok benyújtani, amelyek a szolgáltatások mobilitását fogják előmozdítani, nem akarjuk ezt megszüntetni, és a a, aggodalmas az, hogy minden ágazatra kiterjed a jogszabály. A itt külön eh, megemlítem a közlekedést. Ami a javadalmazást illeti, a javadalmazás meghatározásának nem világos volt az egyik súlyos problémája ennek a javaslatnak, eh, és eh, különösen a javadalmazás összetevőivel kapcsolatban van bizonytalanság. A hat hónapos határidőnél pedig az lehet problémás, hogy a hatóságoknak kell meghatároznia, hogy a kiküldetés az valós-e vagy sem. E, tehát nem arról van szó, hogy többet vagy kevesebbet keres, hanem az, hogy a szabályoknak, illetve a rendszernek megfeleljen. Különös tekintettel a KKV-kra, amelyek nem tudnak jogászokat és könyvelőket alkalmazni nagy számban. A négyes cikk, a végrehajtási e, irányelv négyes cikkének e, a, a, nagyobb figyelmet szánnék, amely a tényleges, illetve a valós kiküldetések meghatározásában segített. Evelyn hát köszönöm elnök asszony. Azt hiszem, hogy a belső piac egyik problémája pontosan az, hogy nincs egy közös szociális és munka jogunk, és éppen ezért nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között. Tulajdonképpen ez az, ami megnehezíti a helyzetet, és éppen ezért jó és megfelelő, hogy a munkavállalók kiküldésével kapcsolatban pontosan megvizsgáljuk a helyzetet, megvizsgáljuk az emberek jogait, a munkavállalók jogait. Itt pedig egyfelől a munkavállalókat védenünk kell azon tagállamokban, ahová küldik őket. Tehát ahogy azt Arimont úr mondta, ezek itt nem pusztán történetek, nem lehet, hogy egy, hogyha kiküldünk valakit egy másik tagállamba, akkor az származási országában megszűnik a munkahely, és a szociális dömpinget is el kell kerülnünk. Nem szabad ehhez a munkavállalókat felhasználnunk, meg kell követelnünk azt, hogy a kiküldött munkavállalók ugyanolyan jogokkal bírnak, mint azon munkavállalók, akik a fogadó tagállamban dolgoznak. Erről van szó, ez a cél, az a célunk, hogy komolyan vegyék ezen munkavállalókat is, védenünk kell őket, attól, hogy kihasználják, felhasználják őket a szociális dömping céljából. Tulajdonképpen ezt kell elérnünk, és éppen ezért örülök annak, amit Sáldemóze asszony ismertetett. Köszönöm. Thank you very much. I'm going to give back to Madam Sáldemóze. Mindjárt visszadom a szót Sáldemóze asszonynak, hogy befejezze, és aztán Kareca Bild asszonynak átadom az elnöki pulpitust, mert távoznom kell egy rövid időre. Köszönöm. És mindenkinek megköszönöm az összes hozzászólást. Nagyon egyértelmű, hogy fontos ez a téma, ugyanakkor rendkívül érzékeny is. Nagyon különböző érdekek vannak ezen a területen, nem fogom én most egyenként eh, elemezni a különböző hozzászólásokat, néhány megjegyzést tennék csak. Nekem a KKV kivételekkel kapcsolatban vannak aggodalmaim, hiszen a belső piacon működő cégeknek a nagy szabálya, a nagy, nagy része ilyen. Eh, tehát a, a kivételekkel nagyon csínyen kell bánni a belső piacon. Egyesek azt mondták, hogy a közlekedést vonjuk ki a hatály alól, vagy legyen konkrét ágazati szabály erre a témára. Én azért töröltem a tízes preambulum bekezdést, mert úgy gondolom, hogy a közlekedési ágazatra is ki kell, hogy terjedjen ez a jogszabály, mert mindenkit megillet a védelem. Nekem ez fontos. Emellett vannak, akik azt mondják, hogy két hónapra akarják eh, csökkenteni a eh, határidőt, eh, mások meghagynák 24 hónapnak, én hatot mondtam, van még idő, erről lehet beszélni, és a többi dolgot is figyelembe kell venni ennél. Én azt remélem, hogy tudunk egy véleményt írni ehhez a témához. Kár lenne, hogyha nem tudnánk egy véleményt összehozni ebben a bizottságban. Mi, mint Egységes Piaci Szakbizottság képesek kell, hogy legyünk erre. Belső Piaci Szakbizottság. De mondom, még van néhány hetünk, és beszélhetünk erről. Köszönöm a raportőrnek, uh, nagyon jó kis uh, vitát uh, folytattunk. A módosítók benyújtásának határideje március 22-e, 12 óra. Köszönöm. És akkor most következik Nikola Danti jelentése, az együttműködésen alapuló gazdaságra vonatkozó európai menetrend. Nikola, tiéd a szó. Grazie Presidente, grazie Anna Maria. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Anna Maria. Szeretném megköszönni a kollégáknak az IMCO, illetve a társult szakbizottságokból is 366 módosító indítványt kaptunk. Kaptam, ez mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma a parlament számára, illetve a bizottság számára. Az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok. A FEM szakbizottság is fontos módosítókat nyújtott be, aztán kaptam 53, 56, kaptam az Ipari Bizottságtól, a Közlekedési Bizottságtól módosítókat. Általában kiderül, hogy milyen előnye van az együttműködésen alapuló gazdaságnak, az állampolgárok, a fogyasztók, a gazdaság számára de vannak aggályok és nehézségek is, amelyek megfogalmazódnak. Ez egy új jelenség, amely egyre elterjedtebbé válik, és a társadalomban vannak negatív hatásai is, például kockázott a fogyasztók esetében, a hagyományos gazdasági szereplők esetében, illetve az adózás szempontjából. Egyfajta bizonytalanságot lehet tapasztalni, és töredezettséget a tagállamok között, tehát ugye mások a körülmények. Gyakorlatilag hiányzik az európai szint, nincsen közös európai normatíva, és lehet látni tehát a töredezettséget a tagállamok között, sőt kisebb területek között. Hogyan lehet ezen felül emelkedni? Ez az egyik legnehezebb kihívás, és egy nagyon fontos mondatban jelenik ez meg, közös normatív keret, amely harmonizált, horizontális, és itt az alapelvek vannak lefektetve, illetve normák, ágazati normák is, amelyekre szükség lehet. Több frakció is a módosító indítványaiban megfogalmazta azt is, hogy nagyon fontos a meglévő európai jogszabályok helyes alkalmazása és a szolgáltatások irányelvére utaltak leginkább. És azt is elmondták, hogy a kötelezettségszegési eljárás indításától nem kell félni. A jelentés beszél tehát az európai szintű megközelítésről, a töredezettségtől, töredezettségről, illetve a helyi tapasztalatok felhasználásáról. A különböző módosítók megközelítése nem egységes, úgyhogy ez egy picit komplikálja a dolgokat, de az tapasztalható, hogy ugye van arra vonatkozó igény, hogy a tagállamok autonómiáját hagyjuk meg, a szubszidiaritást tartsuk tiszteletben, de közben azért legyen európai útmutatás is. Az egyik kulcs téma az az, hogy ki az, aki szakmai öm, szolgáltatást nyújtónak minősül, és ki az, aki nem az együttműködésen alapuló gazdaságban. Tehát ugye így lehet meghatározni azt, hogy ki, a, ki aki szakember, professzionális módon folytatja a tevékenységét, ki az, aki nem, mert ugye más kötelezettségek vonatkoznak a két félre. Megpróbáljuk a kompromisszumokban majd a lehető legjobb megfogalmazást megtalálni. De azt hiszem, hogy ez az egyik kulcseleme ennek, a bizottság és a tagállamok is ezen kell, hogy igyekezzenek, ez egy elengedhetetlen feltétel, hogy meglegyen a pontos megfogalmazás. Az én szövegemben is, meg a módosítókból is kiderül, az, hogy most meg kell ragadni a lehetőséget a felülvizsgálatra, a hagyományos ágazatok esetén is, tehát az együttműködésen alapuló gazdaság, hogy is mondjam, tulajdonképpen egy olyan elem, amely innovációt hoz, megújítja a hagyományos gazdaságot is, a kapcsolatokat a szereplők között, a közigazgatások, a tagállamok között, és így tovább. Van egy olyan téma még, amit, ami megjelenik szinte minden módosítóban, ez az, hogy a lehető legtöbb garanciát kell biztosítani, és legnagyobb fokú védelmet a fogyasztók számára. Tehát mindegy, hogy ez peer-to-peer, -peer, vagy pedig vállalkozás-vállalkozás közötti kapcsolatról szól. Aztán vannak különbségek, ami a felelősséget illeti, tehát a platformok felelősségét. Értem, elnök asszony, hogy sietett, de legutóbb mi voltunk az utolsók a napirendi ponton, napirenden, és 20 perc jutott az egész megvitatására. Hát talán, hogyha most ad nekem még két percet, akkor rendesen el tudjuk végezni a munkánkat, és az összes részletre ki tudok térni. Tehát a platformok felelőssége szintén egy olyan téma, amely itt kidomborodott. Az önszabályozásra vonatkozó lehetőség az fontos, de talán nem elegendő, és így nem kiegyensúlyozottan oszlik meg a felelősség. Gondolunk itt az algoritmusokra is, amelyek nagyon fontosak, tehát itt a visszaéléseket és a diszkriminációt el kell kerülni. Aztán fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet garantálni a versenyt az együttműködésen alapuló gazdaságban, és erre is nagy figyelmet fordítottak a módosítókban. Különböző megközelítések vannak, úgyhogy azt hiszem nehéz lenne kompromisszumos módosítót készíteni. Az adózás esetében és egyéb fiskális kötelezettségek esetében, amelyek a platformokra vonatkoznak, illetve a szereplőkre is, az együttműködési zsen alapuló gazdaságban egy másik kérdés, és itt az a vélemény alakult ki, hogy foglalkozni kell minden egyes szereplőre háruló adóteherrel. Elnézést, hogy ilyen hosszúra nyúltam, nagyon sok módosítót készítettünk, készítettünk mi is, nagyon sokat tárgyaltunk a foglalkoztatási szakbizottság kollégáival, fontos hozzájárulás volt az övéké is, és holisztikus megközelítést szeretnénk folytatni. Azt is láttuk, hogy a platformok dolgozói már sztrájkba is kezdtek, tehát már egy-két tapasztalat volt sztrájkokról is, szakszervezethez hasonló szerveződésekről is, visszaélésekről is, és így tovább. Tehát ez megerősítette az igényt, hogy a munkavilágát felügyelni kell az együttműködésen alapuló gazdaságban is, a platformokkal együtt. Aztán pedig a megjelentek olyanok, mint például a Fudora, ami nem képvisel uh, valódi együttműködésen alapuló gazdaságot, hanem inkább szociális dömpingről van szó, tisztességtelen versenyről, és így tovább. És ez mindenkire káros, a hagyományos tevékenységeket folytató szereplőkre, a független szereplőkre is. Azzal fejezem be, hogy mindenkinek a rendelkezésre állok, és remélem, hogy tudunk majd egy határozott álláspontot kialakítani, amely a parlamenté, hogy erős hangon tudjunk szólni, ezt az új gazdasági ágazatot ki támogatandó elnökasszony. Igen, Nikola, azért hagytam beszélni, mert tudom, hogy egy új, nagyon fontos ágazatról van szó, amely sok állampolgárt érint, de hát az árnyék előadókat is le kell, hogy rövidítsem legalább egy percre. Tehát én, mint néppárti előadó, szintén röviden fogok beszélni. Nagyon örülök a jelentéstervezetnek, ami nagyon jó volt, és valóban élvezem az önnel folytatott munka, veled folytatott munkát, konstruktív ez a munka. A cél az az, hogy a végén jó eredményt érjünk el, tehát a töredezettséget próbáljuk megszüntetni, a határokon átnyúló tevékenységet könnyítsük, segítsük, a közös, az együttműködésen alapuló gazdasági szereplők tudjanak az Európai Unióban szolgáltatásokat nyújtani, tevékenységet végezni, anélkül, hogy a nemzeti kompetenciák sérülnének, mint például a munkaerőpiacra, illetve az adózásra vonatkozó hatáskörök. A következtetésem az az, hogy nincs szükség európai szinten szabályozásra, hanem közös alapelvekre, meghatározásokra van szükség, pontosítani kell a dolgokat, a legjobb gyakorlatokat kicserélni, tehát pozitív hangnemet kellene megütni, és abba hagyni ezt a fajta diskurzust, hogy most itt a régi és ez az új gazdasági forma összecsap, és egy fenegetettség, ez az együttműködésen alapuló gazdaság, stb. stb. stb. Tehát ehelyett inkább azt hangsúlyozzuk, hogy ennek pozitív hatása van a platformok, ne tudják kiszorítani a versenyből a többi vállalatot azért, mert rájuk nem vonatkoznak a szabályok. Egyébként nem ez a célja a kollaboratív gazdaság szereplőinek. Fontos a jogbiztonság, ezzel egyetértünk, a tagállamok differenciáljanak azért a különböző szenáriók között, amit te is említettél, ugye peer-to-peer, business-to-business és így tovább a felelősség fogalmával is foglalkozzunk az online platformokon, illetve a közösségi joganyag végrehajtásával, a szolgáltatás irányelvet, az elkereskedelmi irányelvet és az összes többi ö, belső piacra vonatkozó jogszabályt alkalmazni kell, és fel kellene gyorsítani a kötelezettség szegési eljárás, tehát azt mindenképpen az a tisztában kell lennünk, hogy a digitalizáció gyorsabb, mint a politika, úgyhogy egy kicsit le vagyunk maradva. Lendületet kell adni ennek a bizalomnak, tehát ami a közösségi gazdaságban, az együttműködésen alapuló gazdaságban kialakult a szereplők között azért persze ne úgy működjön ez, mint a dzsungelben, hogy más cégeket bármikor lehet vádolni. A küszöbb meghúzása az talán nem lehetne rossz, mert így az együttműködésen alapuló gazdaságban meg lehet határozni, a szereplők tevékenységét, tehát hogy egy milyen határig számít valaki itteni szereplőnek. A körkörgazdaság egy kéz a kézben halad ezzel az új formával, és akkor a zárom, hogy várom majd az árnyék a találkozót. Most akkor elnökként tovább lépünk, és a liberális frakció képviseletében Dita Sarancovának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, én is szeretnék összetett mondani az előadónak, ami világos a módosítókból, az az, hogy a pozitív hangnemre van szükség. Tehát ennek a fajta gazdasági formának a pozitív jellegzetességeit kell hangsúlyozni a fiatalok számára, részidős munkaidő, idősek és a fogyasztók erősödése, és így tovább. Tehát én ezt szeretném, ezt az üzenetet látni majd a végső szövegben. A terminológiáról szívesen beszéltek, kollaboratív, megosztó, és így tovább. Remélem, hogy nem fogjunk azért órákig üldögélni magán az elnevezésen. Ehelyett inkább arra figyeljünk oda, hogy az akadályokat megszüntetjük, és vállalkozásbarát környezetet teremtünk. A frakciómat az agasztja, hogy nincsen világos szabálysor, ami alkalmazandó, illetve hogy nagyon töredezett a piac. Ezt lehet látni, vannak protekcionista intézkedések, amelyeket egy-két tagállam meghoz. Ami az EU-s szintű fellépést illeti, a frakcióm támogatja a közös EU-s kereteket, ez legy, ezek legyenek arányosak és rugalmasak. Általános keretekre van szükség, amelyek azért lehetőséget biztosítanak az önszabályozásra is. Nem folytathatjuk azért azt, hogy a tagállamok egész egyszerűen nem alkalmazzák a szolgáltatás irányelv előírásait. Tudni kell, hogy mennyire fontos a vizsgálatok és értékelések használata. Gyakran ez sokkal fontosabb, és ez vezet az valódi fogyasztóvédelem megvalósulásához. A érték, hát igen, ez nem biztos, hogy rossz ötlet, ez jó, lehet, hogy el tudja különíteni a két gazdaság szereplőit, de nem jó ugyanaz a megoldás mindenkire, nem lehet ugyanazt a sapkát felhúzni. Az elkereskedelmi irányelvet se kérdőjelezzük meg, a frakcióm ezt nem fogja támogatni, és örömmel várom az együttműködésünket a jövőben. Köszönöm, kérdezem Denészt, hogy a GUE képviseletében szól-e. Igen, akkor először a zöldek kapnak szót, Igor Soltész. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon jó. Az együttműködésen alapuló gazdaság egy olyan jelenség, amely egyre nagyobb kihívást jelent, jogi és gazdasági értelemben is. És természetesen a verseny aspektusait is szem előtt kell tartanunk, biztosítanunk kell azt, hogy a szabályok pozitívan hatnak a foglalkoztatásra és a tisztességes versenyre is. Természetesen a jogbiztonság és a fogyasztóvédelem olyan kérdések, amelyek nélkül az együttműködésen alapuló gazdaságot nem fogjuk tudni úgy szabályozni, hogy a szabályozás működjön. A jobb zöldek is előterjesztettek bizonyos módosítókat. Szeretném azokat kiemelni, amelyek célja főleg az egyenlőség, a nemek közti egyenlőség, a foglalkoztatáson belüli egyenlőség, és a diszkrimináció mentességet is tiszteletben kell tartani, a munkajogi rendelkezéseket, ezeket tiszteletben kell tartani a személyek alkalmazásakor, figyelembe kell vennünk a biztonságos és a bizonytalan munkahelyek, illetve szerződések közti kapcsolatot. Az együttműködésen alapuló gazdaság kevésbé biztonságos általában ebből a szempontból, de van egyfajta rugalmasság azok számára, akik most kerülnek a munkaerőpiacra, vannak úgynevezett peremre szorult csoportok, migránsok, rövid távon foglalkoztatottak, és az együttműködésen alapuló gazdaságban vannak bizonyos kockázatok, veszélyek, ezért úgy gondolom, hogy erre oda kellene figyelnünk. Főleg, ami az úgynevezett új platformokat, új rendszereket illeti, ahogy az információs technológiák továbbfejlődnek, számíthatunk arra, hogy az együttműködésen alapuló gazdaságban lesznek újabb formák, éppen ezért a jogszabályoknak meg kell előlegezniük ezen technológiák alakulását abban az értelemben, hogy kellő mozgásteret kell biztosítanunk a tagállamoknak ahhoz, hogy ők a munkajogi rendelkezéseket és a versenyjogszabályokat is kellőképpen alkalmazhassák. Köszönöm szépen. Most Márko Zulló következik az FDD-től. Köszönöm, elnök asszony, én is csatlakozom az előttem szólókhoz, gratulálok az előadónak. Az elvégzett munkáért elég átfogó, teljes. Amikor erről a fajta gazdaságról beszélünk, akkor szerintem ö, jó lenne, hogyha nem ö, adnánk meg magunkat az egyszerűsítés csábításának. Ö, vannak ugye konzervatívok, vannak innovatívak. Ö, ö, már ismert világot újítják, illetve a régihez ragaszkodnak. Nem arról van szó, hogy az egyik a másikat váltsa fel, hanem arról, hogy a szabályok meg legyenek. Tehát tartsuk meg azokat a szabályokat, amelyek a közösséget védik, viszont azokat a szabályokat, amelyek előjogokat rögzítenek, ne tartsuk meg. Tehát nem engedhetjük meg azt, hogy új gazdasági modellek ne jelenhessenek meg. Tehát például az együttműködésen alapuló gazdaságban mondjuk, ha valaki szolgáltatást nyújt, attól még a fiskális normákat be kell, hogy tartsa. De a dolgozókra is vonatkoznak a szabályok. A felelősségi köröket tisztázni kell, és a beavatkozás határait is. Tehát, hogyha a kereteket meghatározzuk, akkor a vállalkozás új formái valósulhatnak meg. Ehhez viszont tényleg új szabályokra van szükség. Mi a legjobb választás? Nyilván nem az egységes, átfogó megközelítés, ami mindenkire vonatkozik. Azért, mert az együttműködésen alapuló gazdaság makro rendszerében elég különböző helyzetek állnak elő, és mindenütt esetenkénti elemzésre van szükség, olyan megoldásokra, amelyek az érintett helyzetekre lokálisan érvényesek és alkalmazhatók. Gyakran felmerül az, hogy mondjuk a nyújtott szolgáltatás az a lokális körülmények megfelel meg, tehát ott kell fellépni, normatív kereteket teremteni, így a helyi hatóságok tudnak fellépni. Szükséges az ő számukra az, hogy meglegyen a megfelelő rugalmasság ezt például már lehet látni akkor, hogyha a fizetési küszöbről beszélünk, ugye, ami nem haladhatja meg a helyi szinten tapasztalt vagy megszokottat. Szerintem ne féljünk attól a lehetőségtől, hogy most egy új út nyílik meg, a jelentésben támogathatjuk ezt az utat, legjelenhet e, egy normatív keret, e, most nincs jól meghatározva, nincs jó keretek közé e, fogva ez az együttműködésen alapuló gazdaság, ennek ellenére nagyon elterjedt, tehát szükség van a keretekre. Köszönöm. Én vagyok az ECR árnyék előadója, úgyhogy ebben a minőségemben beszélek most. Köszönöm Nikola a sok munkát, és a kollégáimnak is köszönetet mondok a módosító indítványokért és gondolatokért. Én is megpróbálok majd e, módosítókat készíteni annak érdekében, hogy az együttműködésen alapuló gazdaság pozitív jelenvonásait kihangsúlyozzuk, és szeretném azt látni, hogy hangsúlyozzuk az átláthatóságot, és azt, hogy a ez a fogyasztók számára megvalósuljon. A fogyasztók védelme nagyon fontos. Az is fontos, hogy a digitális tranzakciók erősítik az elszámoltathatóságot és átláthatóságot, és a szabályok végrehajtását. Tehát a digitalizációt támogassuk annak érdekében, hogy ezek az ágazatok is igazodjanak a szabályokhoz érdekes volt látni, hogy Indiában például a digitalizáció hogyan halad, és hogy hogyan jut el odáig, hogy a jogszabályok betartását nyomon lehet követni. A 101-es módosító, amelyet Tante úr készít, nem győz meg engem. Több szabályt szeretne az ágazatra ugyanis ki előírni, hát elég sok vonatkozik már így is rájuk. Az adatokkal, adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat nemrég fogadtuk el, a platformok felelősségét is világosan megfogalmaztuk, a digitális erre való áttérésnek is megvannak az előnyei, például az adózás szempontjából, tehát nem érdemes megfojtani őket plusz szabályokkal. Ha szeretnénk a digitálisra való áttérést ösztönözni Európában, akkor tényleg nem jó mindezt a bürokrácia eh, levébe folytani. A marginalizált eh, területek esetében nagyon fontos, ez a gazdaságnők, részidős munkaidő, fiatalok, elszigetelt területek, és így tovább. Ezt hangsúlyozzuk ki, és szerintem az IMKO szakbizottság munkájának nagy része az az, hogy garantáljuk, hogy a meglévő jogszabályok valóban alkalmasak a célnak, és szerintem a meglévő szabályokat kell jobban alkalmazni, illetve jobb minőségűvé átalakítani. Van egy-két terület, ahol a liberális frakció eléggé szigorú harmonizált megközelítést kér, a 79-es és egyebek. Szeretnék mi is harmonizálni, de azt szeretnénk, hogy oly módon történjen a harmonizáció, hogy a sokszínűséget azért ösztönözzük. Tehát találjuk itt meg az egyensúlyt a kettő között. Aggasztanak engem azok a módosítók, amelyek esetleg megváltoztatnák az elkereskedelem irányelvet, hát azért itt vigyázzunk, mert a korlátolt felelősség nélkül nem is léteznének ezek a platformok, illetve legalábbis sok közülük. A értékeket. Én nekem tetszik ennek a fogalma, de azt hiszem, hogy elég óvatosan kellene eljárni, tehát vigyázzunk, hogy elég rugalmasak maradjanak. Ezért a liberálisok és az LCR e az 501-es esetében közösen fogalmazott, hogy a bizot, és a bizottsághoz fordult, aztán az algoritmusok témájában voltak frakciók, akik azt akarják, hogy a cégeket, cégek számára tegyük kötelezővé, hogy ezt nyilván, ezeket nyilvánosságra hozzák, én ma, jó magam is matematikus vagyok, és a matematikai szellemi tulajdon az az internet sikere mögött például nagyban meghúzódik. Ez is ugyanolyan szellemi tulajdon, és egyáltalán nem kevésbé kreatív, mint más területek, tehát a szellemi tulajdon az a fejlesztők tulajdona, úgyhogy itt is vigyázni kell, hogy mennyire ö, próbáljuk kényszeríteni ezeket a vállalkozásokat a közétételre. Értem az átláthatóságra vonatkozó igényeket, de a befektetést is ösztönözni kell. Aztán pedig, hogy ki a professzionális szolgáltatásnyújtó, és ki az, aki az együttműködésen alapuló gazdaság szereplője szerintem nem kell túl bonyolítani a helyzetet. Franciaországban például igyekeznek már e felé haladni, carsharing, carpooling, és így tovább talán eh, ebben az irányban előre haladhatnák a jó gyakorlatok cseréjében. Nikolának visszaadom a szót. Grazie. Io ringrazio tutti gli intervenuti, tutti gli shadow per... Köszönöm. Puntualmente a tutti, ma... Szívesen válaszolnék mindenkinek, nagyon köszönöm az elhangzottakat, de már visszaéltem a türelemmel az elején, és 8 percig beszéltem. Hát a következő alkalommal talán, vagy ugye jövő héten az árnyék előadókkal Strasbourgban összeülünk, akkor végig fogjuk venni ezeket a témákat, és akkor talán utána érdemesebb, hogy ha szólnok. Egy valamit azért mondanék, az, hogy nehézségek merülnek fel, az azért nem jelenti azt, hogy ez a gazdaság, a munkaerőpiac és Európa növekedése szempontjából pozitív. Tehát én szeretném, hogy ez a pozitív üzenet megjelenjen a szövegben, és mondjuk nyilván a pozitív elemek mellett azért a nehézségekre is felhívjuk a figyelmet, de biztos vagyok benne, hogy jól tudunk majd együttműködni az elkövetkezendő üléseken, és köszönöm mindenkinek még egyszer. So the next speaker is... Köszönöm. A következő napi rendi pont a franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban. Denis de Jong a raportőr, és most a módosítók megvitatására kerül sor. Thank you, <clears throat> Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Röviden fogok beszélni, mert eh, sok idő ment el eddig is. Eh, természetesen átolvastam az összes módosítót. Azt gondolom, hogy a módosítók nagy része az vagy technikai jellegű változás, vagy pedig javít a szövegem, tehát ezeket vagy elfogadom, vagy pedig kompromisszumba fogom beépíteni. Azt vettem észre, hogy Dalton kollégától az ECR részéről vannak olyan módosítók, amelyek eh, az ágazatban megfigyelt Problémákkal kapcsolatos tételeket akarja kivenni a jelentésből, és ezeket nyilván nehezebb lesz majd, ha egyáltalán kompromisszumokba építeni. De azt gondolom, hogy a módosítók nagy részével végül is kompromisszumoktól fogunk tudni foglalkozni. Mr. Stejovski, welcome, speaking on behalf of Eurogroup. Stejovski úr, ön kap most szót. Köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen szépen kiejtette a nevemet. Én Poszpesil úr nevében beszélek, aki jegyzeteket adott át. Tehát Denis, ha valakire haragszik, akkor ne rám haragudjon, hanem Poszpesil úrra, és akkor most át is veszem az ő e, személyiségét. E, én a harmonizációt szükségesnek tartom a franchise működés területén. Nem, javítja magát a hozzászóló, nem tartja szükségesnek a franchise működés EU szintű szabályozását. A franchise felek azok szabad akaratuknál fogva lépnek franchise szerződésbe, és éppen ezért hagyni kell őket, hogy a szerződést saját maguk határozzák meg. Éppen ezért nincs szükség arra, hogy új bürokratikus struktúrákat hozzunk létre számukra. Az ilyen vállalkozás fajták javítására a már létező eszközök, tagállami szinten létező eszközök felhasználhatóak. Én tíz módosítót nyújtam, nyújtottam be, Egyes módosítókat Schwab úr is ellenjegyzett, másokat pedig Szulik úr írt még alá. Ezekben a módosítókban egyrészt arra teszünk javaslatot, hogy az A és B megfogalmazása jobb legyen, tehát a franchise elvét jobban meg tudjuk határozni. Második dolog, ki akarjuk egészíteni a hármas pont és az erőforrás hiányra vonatkozó szövegrészt. Nem mindig igaz az, hogy a franchise vevő mindig kevesebb erőforrással rendelkezik, mint a franchise adó, ez nem mindig igaz. A harmadik javaslat az az, hogy ahelyett, hogy a franchise vevők egyesületeit kívánjuk előmozdítani, a franchise szerződés mindkét résztvevőjét erre kell bátorítani. Nem, nincs szükség új intézményekre, ez a negyedik. Az hetes pontot is szeretnénk pontosabbá tenni, amely egy magatartási kódexről szól a következő pont az az, hogy a 92-es módosító szerintem nagyon fontos. Szulik úrral együtt egy önkéntes mechanizmusra teszünk javaslatot, panaszmechanizmus, és a nemzeti kapcsolat pontok eh, közvetítenék ezeket a bizottság felé, amely egy nagyon hasznos információs rendszer lenne az esetleges visszaélésekkel kapcsolatban, és a hetedik eh, eh, javaslat a 11-es pont megváltoztatására irányul Szulik úrral és Schwab úrral, mégpedig oly módon, hogy ne legyen 15 napos határidő a szerződés aláírás és végrehajtása között a szerződés végrehajtására vonatkozó szabályokat a felekre kell bízni, de azt az ötnapos időszakot támogatjuk, hogy a szerződés lejárása után mik a teendők. Emellett a 30-35-ös módosítókat valamint a 43-ast és a 48-as támogatom, ahol a kollega arról beszél, hogy a szerződéses akarat szabad, illetve Szulik úr felhívja a figyelmünket arra is, hogy nagy a kockázata a bürokrácia kiterjesztésének. Bella úr, köszönöm először is. Denis de Jongnak gratulálok a nagyszerű munkájához. Ő már fel lett sorolva az a probléma halmaz, amelyre reagálni kell a franchise működésekkel kapcsolatban. Nagyon sok módosítót nyújtottak be. Azt gondolom, hogy az alapvető kérdésekben lehet konszenzus. Én öt prioritást fogalmaztam meg. Az első az az, hogy legyenek szabályok és konkrét elvek, amelyek a a kötelességek és jogok egyensúlyát biztosítsák, mert a franchise vevő általában a gyengébb fél ebben a szerződésben. A második dolog az az, hogy egységes a egységes jogorvoslati lehetőségre van szüksége Európában a visszaélésekkel kapcsolatban. Méltányosabb kell, hogy legyen a szerződés, mert a franchise vevőknek nincsenek kollektív védelmi szervezeteik, illetve egyesületeik. A negyedik dolog az az, hogy a, az online gyakran ki van zárva, ami problémákat vet fel. És az ötödik, a fogyasztókra vonatkozó adatok eh, kezelése a franchise vevő részéről. Eh, én azt gondolom, hogy kompromisszumokat lehet a módosítókból csinálni, és a, e, ennek érdekében mindent meg is teszek. A többi eh, raportőrrel, hogy még erősebb szöveg szülessen, de már most elmondom, elmondhatom, hogy Denis Idő jó munkája nagyon szép, nagyon jó alapot nyújt mindenre. Is, um, Richard Zulek, who's not... Richard a következő hozzászóló, de nincs itt. Az ő nevében kíván szólni? Nem? Akkor visszatérünk hozzá egy pillanat múlva. Most pedig az Alde nevében Szelimovics úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a kollégáimnak és önnek is megköszönni a kitűnő munkát. Úgy gondolom, hogy már kezdetben is kiegyensúlyozott volt ez a jelentés. Hangsúlyozta a franchise vevők, valamint a franchise adók előtt álló kihívásokat is. Úgy gondolom, hogy ezt az egyensúlyt fenn kell tartanunk, amikor a kompromisszumokat megszövegezzük. Látom, hogy sok a közös nevező, majd a kompromisszumokra visszatérünk. A módosítókban sokan hangsúlyozták a franchise megállapodások sajátos jellegét, egyetértek ezzel, itt egy sajátos szerződési formával állunk szemben, ez lehetővé teszi a franchise vevőnek, hogy tevékenységét különösebb beruházás nélkül hajtsa végre. A franchise működése az EU-ban nagyon hasznos lehetne, hogyha jobban kifejlesztenék, több munkahelyet teremtene, és nagyobb növekedési potenciállal is bírna. Sokan hangsúlyozzák, hogy a franchise vevők nagyobb szerephez kellene jussanak európai szinten. Ez több információt szolgáltatna számunkra is a helyzetükről, valamint így az előttük álló kihívásokkal is jobban meg tudnánk birkozni. Többen hangsúlyozták azt is, hogy javítani kell az ágazat működésén, és meg kell előznünk a tisztességtelen gyakorlatokat. Ezeket kollégám is hangsúlyozott az egyik olyan módosítóban, amelyet én is elejegyeztem. Hangsúlyozom, hogy sok a közös nevező, ki tudunk dolgozni kompromisszumokat, és várom ezeket a kompromisszumokat. Köszönöm. Igor Soltesz a zöldektől. Köszönöm, elnök asszony. Először is De Jong úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Véleményem szerint ez egy jó kiinduló pont, amely a franchise működésével kapcsolatos fő aspektusokra kitér. A zöldek nevében kidolgoztam néhány módosítót, amelyet remélhetőleg sikerül elfogadnunk. Hangsúlyozom így például azt, hogy egy szabályozási keretre volna szükség európai szinten, a kiskereskedelmi ágazatban a franchise-ok működés érdekében. Miért? Azért, mert a jogszabályok eltérőek tagállamonként, ez pedig tisztességtelen vállalkozási gyakorlatokhoz vezet ezen a területen. Ha volna egy megfelelő szabályozási keretünk, akkor ezt a problémát korlátok közé szoríthatnánk, és javulhatna a helyzet. A franchise-ok működésében gyakran hiányos az információ, ezért javasoltuk egyfajta platform létrehozását, amely tartalmazná a szükséges legfontosabb információkat, ez pedig a franchise adónak és a franchise vevőnek is hasznos információval szolgálhatna a jogaikkal kapcsolatban, és a franchising egy szerződéses jogviszonyt jelent két fél között a magánszférában, a magánszektorban, ugyanakkor a méltányos versenyt biztosítanunk kell, és gondoskodnunk kell arról, hogy a versenyjogi rendelkezéseket tiszteletben tartják. Az Európai Unió ezen a területen eddig nem volt különösebben aktív, de bizonyos esetekben ez éppen korlátozza a versenyt, és bizonyos konkrét esetekben még alá is ássa a versenyt, ezért kell erről beszélnünk. Beszélnünk kell egy jogalkotási keretről, mert egy ilyen jogi keret javíthat a versenyen, és rendet teremthet ebben az ágazatban. Köszönöm. Köszönöm szépen az ICR e részéről, Dándor Tolten. Nos, eh, Szurik úr elnézést kér, amiért nem tudott ma eljönni. Itt vannak a jegyzetei, amelyeket felolvasnék. Aztán hozzátenném a saját megjegyzéseimet is Denis észrevételeihez. Először is eh, Szulik úr eh, nevében szeretnék köszönetet mondani Denisnek és a kollégáknak a konstruktív módosítókért. Az ő fő aggodalmai ez először is szeretném felhívni a figyelmet a 38-as módosítóra, amely hangsúlyozza, hogy itt egy önkéntes megállapodásról van szó. Nagyon fontosnak tartja, hogy ez a módosító a végleges jelentésbe is bekerüljön. A franchise működésével kapcsolatban szükséges egy definíció. A 219-es és 20-as beépülhetne a franchise működésének alapjába, de írásban felveszi majd a kapcsolatot az előadóval ebben a témában. Az 50-es módosító arról beszél, hogy a franchise vevő kiszolgáltatottabb, mint a franchise adó. Nem ért egyet a 73-as módosítóval sem, amelynek értelmében szerinte az Európai Uniónak nem lenne szabad döntenie a franchise adó nevében arról, hogy milyen vállalkozóval köthetne megállapodást és a százas módosító a szerződéses feltételekről szól, szerint ez túl nehézkes és egy szükségtelen beavatkozás, de természetesen írásban az előadónak kifejti majd a részletes észrevételeit is hamarosan. Ami pedig engem illet, szeretnék hozzászólni én is, mert előterjesztettem néhány módosítót. Szerintem a franchising mindkét fél érdekét szolgálja, erről szól ez a lényege, tehát nem hiszem, hogy ebben a kapcsolatban bárki is kiszolgáltatott vagy sérülékeny lenne. Itt egy önkéntes szerződéses megállapodásról van szó. Ez az egyének számára is előnyökkel jár, a nagy márkák általában nem jelenének meg a kisebb közösségekben, ezt én is tapasztaltam a választókörzetemben, tehát fontosnak tartom, hogy működőképessé tegyük ezt a rendszert, és csökkentsük a bürokratikus terheket. A franchising általánosságban véve egy pozitív dolog, ami nagyon sok ember számára előnyös lehet, és főleg ez az, ami az általam benyújtott módosítók mögött meghúzódik. De Elnézést kell kérjek még egyszer az iménti kisebb zavarodásért. Elnök, még valaki szeretne hozzászólni? You, Madam Chair, I can be very brief. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Én nem tudom támogatni azt, hogy új szabályozás legyen. Az élelmiszeregazatban már az ellátóláncra vonatkozó kezdeményezés nagyon jól működik, úgyhogy ez elég. Én inkább a franchising esetében a többi kezdeményezést támogatom. Szerintem helytelen új jogszabályozást kérni. Hagyni kell a két felet, hogy megoldják együttműködéses alapon a problémákat. Tehát én nagyon remélem, hogy a képviselők tudják támogatni az 128-as módosítómat, amit benyújtottam. Köszönöm. Okay. So the timetable... Nos, akkor lássuk az időbeosztást. A kompromisszumos módosítókat március 21 én 21-i ülésünket fogjuk, 21 ülésünkön fogjuk megnézni, és utána április 24-én szavazunk. Denis, igen, még annyit szerettem volna mondani, hogy majd igyekszem, hogy a kompromisszumok mindenkihez időben eljussanak, és akkor tudják őket elemezni. Remélem lesz még egy árnyék előadói találkozó, ugye március 20-a előtt vannak választások nálunk, és ezért nem leszek elérhető. A, nem, tud, nem tudok találkozókat szervezni az árnyék előadókkal, gondolom ezt mindenki érti. Érdemben annyit mondanék, hogy egyfelől olyan megjegyzéseket hallottam, amelyekkel egyetértek, például, hogy nem támadás ez a franchising rendszerekkel szemben. Én nekem az a meggyőződésem, hogy ez egy hasznos megoldás, és nagyon jól működhet, a gazdasági növekedést elősegítheti, a kiskereskedelemben is jól működik. És a másik dolog, amit ki akartam még emelni, az az, hogy nem áll szándékomban egyáltalában az, hogy csökkentsem a szerződéskötési szabadságot nem támadom én a szerződéskötési szabadságot a jelentésemben, és nem is kell, hogy ez így legyen. Én mindig is elleneztem a bürokráciát, és támogattam a hatékonyságot, és ez most is így van. Amellett, hogy ezt elmondtam, szerintem azt is el kell ismerni, hogy a bizottság maga jelentette ki, hogy nem rendelkezik elég információval. Ez kiderült abból a tanulmányból is, amit ez a szakbizottság készítetett magának tehát hogy nincs elég információ. Ugye a franchisingról megszervezett workshop is megerősítette ezt, tehát további információkra van szükség. Ezen kívül a franchise felhasználóinak a hangját is hallatni kell, ugye a franchise tulajdonosok hangja elég erős, és ezek tehát a tények. Mindenkit arra ösztönöznék, hogy hozza létre egy független szupermarketet, amely nem részese semmilyen franchise hálózatnak, és így tovább. Próbálja ki. Sok sikert kívánok ahhoz, hogy megmaradjon. Hát a kiskereskedelemben talán független boltok működhetnek, de egész egyszerűen a nagyobb megoldásokkal nem lehet versenybe szállni a szupermarketek esetében. Tehát azt gondolom, hogy nem tisztességes azt mondani, hogy ha hát majd mindenki magától azt csinál, amit akar, szembe kell nézni a valósággal. Az érme másik oldala viszont az, hogy ugye én most ebben a jelentésben nem tettem javaslatot európai jogszabályra. Azért, mert először több információra van szükségünk, tehát tényfeltárást kell végezni, mielőtt a bizottságot arra kérjük, hogy tegyen le jogszabálytervezetet az asztalra. Tehát először tényfeltárás, hogyha kiderül, hogy nincs szükség jogszabályra, akkor nekem az is jó. A célom az az, hogy megoldást találjunk, valódi megoldást, ne csak egy újabb jogszabályt, és aztán majd döngessük a mellünket, hogy tessék, meghoztuk ezt a jogszabályt, de hogyha ez nem működik a gyakorlatban, akkor megint csak nem oldottunk meg vele semmit. Tehát a két szélsőség között, hogy semmit nem teszünk, illetve hogy rögtön a jogszabályalkotás felé mozdulunk el, vannak köztes megoldások. És én optimista vagyok a tekintetben is, hogy sikerül majd kompromisszumot kötni a sok-sok módosítóval kapcsolatban, amelyeket a kollégák benyújtottak. Köszönöm. Köszönöm, Denis. Most akkor ez azt jelenti, hogy az szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló jelentéshez érkeztünk. Lockhart kolléga az előadó, és 510 módosítót nyújtottak be a témában. Tudom, hogy nagyon sok képviselő eljött a mai ülésre, hogyha szeretnének hozzászólni, akkor kérem, hogy üljenek le a lehető leggyorsabban, és jelezzék a hozzászólási szándékukat a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés témájához. Deniszt látom, van-e még valaki, aki szólni kíván, Ketrin? Akkor még öten kívánnak szólni. Első, először is kérek mindenkit, hogy az első körben az árnyék előadók három percben próbálják összefoglalni a mondandójukat, a második körben két percet fogok tudni adni. Mielőtt elkezdjük a módosítások megvitatását, az időbeosztásról gyorsan hadd szóljak, mert tudom, hogy nagyon sok vannak itt a közvélemény részéről a vendégeket is érdekli. Az IMCO, tehát a belső piaci bizottság nagyon elkötelezett a témában. Igen, kemény ütemter szerint dolgozunk. A kollégák a másik két szakbizottságból, különösképpen a foglalkoztatási és a közlekedési szakbizottságból azt kérték, hogy egy picit lassítsunk le, hogy ők is be tudják nyújtani nekünk a véleményüket. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mi szeretnénk bármilyen megállapodást is felhégítani. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy a két másik szakbizottságban dolgozó kollégáknak is megadjuk a lehetőséget, hogy a saját területük, szakterületükkel kapcsolatos véleményei, véleményüket megfogalmazzák, mielőtt itt a végszavazás megtörténik. Én ezt mindig ösztönzöm, mert minél több információt és visszajelzést kapunk a többi szakbizottságtól, annál könnyebb dolgunk van azzal, hogy a jelentést eljuttassuk a plenáris szakaszába. Ezzel át is adom Martin Lokegárnak a szót. Parancsoljon. Well, uh... Köszönöm. Először is én is uh, vártam már ezt a napot, ezt a pillanatot, ahogy sokan itt ebben a teremben. Uh, hónapok óta beszélünk, írunk erről a dologról, és most ideje lenne a tetteknek. Éppen ezért most örülök annak, hogy megmozdultak a dolgok, elindult ez a folyamat, elkezdjük a tárgyalásokat itt a parlamentben, holnap lesz az árnyék előadók első ülése itt a parlamentben, és itt most megragadom az alkalmat, ahogy elnök asszony is mondta, hogy én magam is Eh, elmondom, hogy nem akartuk mi halasztani eh, ezt a menetrendet, eh, ugyanakkor a TRAN és foglalkoztatási kollégákra oda kellett figyelni egy ambiciózus kompromisszumot szeretnénk kialakítani a tanácssal való találkozónk előtt, találkozóink előtt. Az 510 módosítót olvasva azt gondolom, hogy jó eredményt tudunk elérni. Realista módon az érdekeltekkel együtt kompromisszum készen jó eredményt tudunk elérni először is, és most ismételjük magunkat. Ugyanaz a célunk nekünk is, mindannyian akadálymentessé akarják, akarjuk tenni Európát, és ezt nyilván csak reális hozzáállással és kompromisszumokkal lehet elérni. Számomra úgy tűnik, hogy ebben a az anyagban, ebben az aktában. Ugye az előbb hallgattuk meg a vitát a kiküldött munkavállalókról, és valójában ugyanaz a kihívás itt is. Egyrészt vannak bizonyos szociális kérdések, amelyek nagy rész nemzeti kompetenciába tartoznak, és itt most mi egy szociális kérdést eh, a belső piaci oldalról akarunk megközelíteni. Ez két ö, eh, kihívást tartalmaz magában. Az egyik az nyilván az, hogy növelni akarjuk az akadálymentesítést, miközben meg akarjuk erősíteni az egységes piaci együttműködést. és megint csak ismétlem magam, itt egy kényes egyensúly van az akadálymentesség, illetve a vállalkozások érdekei között, akik egyébként felelősek azért, hogy akadálymentes termékeket és szolgáltatásokat állítsanak elő. Meg lehet mind a kettőt tenni, meg kell találni az egyensúlyt, és akkor mindenki nyer. Lesz tehát akadálymentesség, illetve javul egy csomó területen, különböző területeken, például elektronikus ágazatokban, illetve a közlekedésben is, miközben a szolgáltatók és a gyártók is új termékeket kifejlesztve el tudják azokat adni Európában. Tehát én most Dánra váltanék, mert vannak itt Dánok is. Kérem mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Köszönöm. Tehát én azt szeretném, hogyha javulna az akadálymentesség, és végrehajtható lenne a jogszabály a tagállamokban. Nekünk itt a parlamentben az a felelősségünk, hogy a kompromisszum készséget mozdítsuk előre. Nem könnyű, de azt gondolom, hogy a kiinduló pont az jó, illetve reális a lehetőség és akkor most beszél, majd beszélni kell arról is, hogy milyen módon próbálták igazolni a módosítókat az EPP részéről. Köszönöm, először is örülök annak, hogy halad a munka ezzel a fontos dossziéval, és végre már a módosító indítványokkal is foglalkozni tudunk. Elég hosszú volt a késlekedés. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy valóban egy komoly lépést tegyünk a fogyatékossággal élő személyek jobb integrációja felé. Felszoktam hívni a figyelmeket a közszférával kapcsolatos websájtokról szóló anyagra, de hogyha két éven keresztül a tanács nem alakít ki álláspontot, akkor nem sok értelme van az egésznek, tehát egy realisztikus javaslattal kell előre haladnunk a végrehajtás felé, hogy javítsuk ezen személyek esélyeit. Biztosítanunk kell, hogy ezzel az irányelvvel tényleg javítjuk a fogyatékossággal élő személyek helyzetét. Nem lehetséges, hogy a társadalmaink tagjai számos szolgáltatás esetében nem férhetnek ezekhez hozzá, illetve termékekkel, termékeket sem tudnak felhasználni, nem tudják ezeket alkalmazni. Másfelől azonban az is nagyon fontos, hogy a szabályok, amelyeket kidolgozunk, realisztikusak és végrehajthatóak. Egyfelől magas elvárásokat kell támasztanunk, de nem szabad senkit sem lerohannunk. Az előírások nem szabad, hogy azt eredményezzék, hogy a szolgáltatások vagy a termékek ne legyenek a kínálatban, kikerüljenek a kínálatból végeredményben, tehát erre oda kell figyelnünk. És arra is oda kell figyelnünk, hogy úgy fogalmazzuk meg ezt az irányelvet, hogy összeférhetetlenségbe kerüljön bizonyos már hatályos jogszabályokkal, például a közlekedési ágazatban már vannak előírások, kiegészítő előírások mindenképpen szükségesek, ehhez kétség nem férhet, de meg kell, arra kell törekednünk, hogy ezek egymással összeegyeztethetőek legyenek, és a módosító indítványaim pont ezt célozzák meg. Úgy gondolom, hogy a fogyatékossággal élő személyekkel, hogy legyenek a címzettek. Gyakran olyan személyek is ide tartoznak, akik ideiglenesen, például néhány héten keresztül korlátozott látással bír, hogyan tudjuk például egy termék esetében biztosítani azt, hogy különleges bánásmódra van szükség, azt hiszem mindenképpen egy észszerű megközelítésre van szükségünk. Tisztában vagyok azzal, hogy a foglalkoztatási szakbizottsági a kizárólagos jogkör, de bizonyos megszövegezésnél nem szabad túllőnünk a célon. És a módosító indítványaimban az audiovizuális szolgáltatásokkal kapcsolatos hatályt is érintem. Ugye tudják, hogy a Kulturális Szakbizottságban ezen audiovizuális média szolgáltatások témájában módosítókat nyújtottunk be. Az együttműködés a fogyatékossággal élő személyek szervezetei, valamint a az audiovizuális média szolgáltatók közti együttműködés megfelelő kompromisszumban tükröződött, de amikor a tartalmakat szabályozzuk, figyelembe kell vennük, hogy a honlapok hozzáférhetősége, valamint a különböző készülékek szintén itt kell, hogy szabályozva legyenek ebben az irányelvben, és aztán ki kell térnünk az ágazat specifikus szabályokra is. Az egyes mellékletben, ahogyan azt Morten Lükegárd javasolta, a functional performance kritériumokra kell koncentrálnunk, ezt nagyon fontosnak tartom, és a későbbi munkánk során meg kell vitatnunk azt, hogy ezt hogyan tudjuk legjobban elvégezni. A nemzetközi és európai standardokkal ezt összeegyeztetetővé kell tennünk, és érdeklődve várom az egyeztetést az előadóval, az árnyékjelentéstevőkkel, Remélem, hogy egy megfelelő megállapodást tudunk kialakítani. Eh, já si dovolím okomentovat pozměňující návrhy sociálních Köszönöm. Eh, a szocialisták és demokraták nevében én is szeretnék hozzászólni, ez számunkra is fontos jelentés. A bizottsági és munkacsoportbeli üléseken is már többször eh, kifejeztük azt az álláspontunkat, hogy egy nagyon gondosan előkészített anyagról van szó, és nagyon pontos elemzés előzte ezt meg, eh, nevezetesen arról, hogy eh, mire van ténylegesen lehetőség Európában, vagy mire nincs. Mi nem szeretnénk tehát eh, teljesen átírni ezt a javaslatot, hanem csak a hézagokat szeretnénk kitölteni és javítani azokat a helyzeteket, azokat a részeket, a, amelyekkel kapcsolatban különböző szervezetek jelezték nekünk, hogy van tere a javításnak. Először is akkor kezdeném a hatájával a javaslatnak. Jó dolog az, hogy az ATM-ekre is kitér a javaslat. A tranzakciók az ilyen tranzakciók nagyon gyakran használatosak, tehát az ATM-eket sokan használják. Emellett az e-könyvekre való kiterjesztését is támogatom a javaslatnak. Nagyon fontos az épített környezet, fontos tehát, hogy a hatály kiterjedjen az épített környezetre is. A, annak akadálymentessége annak az akadálymentessége gyakorlatilag egy ENSZ egyezményből fakadó kötelezettség teljesítése lenne. E, itt egyszerre van szó a fogyatékkal élőkről, illetve a funkcióképességükben korlátozott személyekről, tehát e, a társadalom e, szélesebb köreit érinti ez a jogszabály. A 12-es cikk az aránytalan terhekről szól, ez lehetővé teszi bizonyos mikrovállalkozások számára, hogy rájuk ne terjedjen ki a kötelezettség, illetve ezek a kötelezettségek. Én úgy gondolom, hogy a kivételeket csak bizonyos körben kell érvényre juttatni, mert alapvetően ugyanolyan körülmények között kell tevékenykednie az összes vállalkozásnak. A címkézés szintén egy fontos téma, amennyiben egy terméket világosan címkéznek, az lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy az információk birtokában döntsön. Ezeket az információkat megint csak akadálymentes módon kell közzétenni. Támogatom a fogyatékkal élők, illetve a funkcióképességükben korlátozott személyek és azok, személy, azok szervezeteinek részvételét a standardizációs folyamatban. Ott is van még tennivaló. Az irányelvet a lehetőleg gyorsabban végre kell hajtani. Éppen ezért eh, három éves határidőt eh, javasolnék a termékek és szolgáltatások körében, az épített környezetnél pedig tíz évet. Vannak a függelékben is eh, dolgok, ezek a termékek tervezését is kell, hogy lefedjék, illetve minden olyan aspektusát a termékeknek és szolgáltatásoknak, amelyek a, az akadálymentesség szempontjából fontos. Minden szervezetnek tudnia kell, hogy milyen kötelezettség terheli őket. A kötelezettségek egyértelműek kell, hogy legyenek, azért, hogy az irányelv ténylegesen végrehajtható legyen. Én magam is szeretném, hogyha az együttműködés sikeres lenne a raportőrök. Thank you very much, Vicky. Um, beste collega's, um, we hebben al een, een aantal keren de kans gekregen in deze commissie. Van Bosszuit uh, eh, kollega. Nos, eh, volt már néhány lehetőségünk arra, hogy beszéljünk erről a témáról a bizottságban, és most megkaptuk a módosítókat, én magam is nyújtottam be módosítókat. Fontos eh, számomra, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk az akadálymentesség eh, javítása, illetve a szükségtelen terhek eh, a megakadályozása között. még akkor most a módosítókra, amelyeket benyújtottam. Vannak bizonyos óvintézkedések, amelyek a mikrovállalkozásokat hivatottak védeni. Ezek ugyanis nem képesek arra, hogy az előírások egy részét teljesítsék, mert egész egyszerűen nincsenek meg ehhez az erőforrásaik, egyetértek tehát itt a raportőr hozzáállásával, véleményével. Ugyanez a véleményünk. Emellett a jövőre kell felkészíteni ezt a jogszabályt, tehát már a mobil applikációkra is ki kell, hogy terjedjen. Nagyon fontos ez, mert a fogyatékkal élők számára ezek a mobil alkalmazások olyan lehetőségek, amelyek nélkülözhetetlenek. Emellett az ágazat specifikus szabályokról is beszélnék. A közlekedési ágazatra vonatkozó szabályok már tartalmaznak megoldásokat a akadálymentesség bizonyos problémáira, és a raportőr is utal az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexre, illetve az közlekedésre is. Vannak bizonyos problémák a Universal Design-nal is. Ez a, fogyaszt, ez a fogyatékkal élők szempontjából fontos. Amennyiben ezt a kifejezést tisztázni tudnánk, az sok aggodalomnak aggodalmat oszlathatna el. Elga Stevens kollégával kell itt együttműködni az EC címke a nem, megfelel, nem a legmegfelelőbb, és én a módosítóimban megpróbáltam ezért kiszedni a kompromisszumokból, illetve a módosítókból az EC jelzésre vonatkozó részeket, ami pedig az új jogalkotási keretet illeti, nagyon szigorú követelményeket ró az bizonyos gyártókra, és egyszerűen ki kell vezetni a piacról azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg. Ez szerintem veszélyes és nem is arányos megközelítés, mert igazándiból itt nem olyan termékekről van szó, amelyek veszélyesek. Ezért ezzel kapcsolatban is benyújtottam egy módosítót. Szintén nem értek egyet azzal, hogy az audiovizuális tartalom az ennek az irányelvnek a hatája alá tartozzon, azért mert van az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv is. Az, az eszközök azonban, amelyek révén hozzáférünk ezekhez a tartalmakhoz, nem tartoznak a hatája alá ennek a joganyagnak, ezzel kapcsolatban is nyújtottam be módosítót. Támogatom a raportőr módosítását, amely a közlekedési ágazatra vonatkozik, és támogatom. Az elkereskedelem és e meghatározása, definíciójára vonatkozó módosítót is. Vannak bizonyos alkodalmai más módosítókkal kapcsolatban, mert különböző terheket és küszöböket fognak létrehozni, ez pedig senkinek sem jó, különösen azokkal a javaslatokkal van problémám, amelyek az információ nyújtásra vonatkozóan írnak elő kötelezettségeket, adatbázisok, tréning, kurzusok, stb. Emellett a háztartási elektronikus eszközökkel és az interaktív kioszkokkal kapcsolatban is pontosításra van még szükségem, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés. Köszönöm. Köszönöm. A GUE frakció nevében Mastalka úr, nem? Denis? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevőnk Jirzsi Masztáka, aki már nem tudott eljönni, úgyhogy én fogok az ő nevében hozzászólni, de nagyon rövid az üzenete. Masztáka úr örvend a bizottság javaslatának általában. Bizonyos javaslatok azonban véleménye szerint nem mennek eléggé messzire. Aggodalmasnak tartja a jogszabály eredményességét bizonyos pontokban, éppen ezért nyújtott be módosítókat annak érdekében, hogy javíthassunk ezen. Szerinte a hatály túl korlátozott, és a végrehajtási mechanizmus is túl gyenge, amennyiben tényleg javítani szeretnénk a fogyatékkal élők esélyeit a foglalkoztatás vagy az oktatás terén. Jobban együtt kell működnünk, és dolgoznunk kell a bizottsági szövegen. Számít Masztaka úr a kollégákkal való együttműködésre, köszöni a kollégák észrevételeit, és valóban várja a kompromisszumokat. Ez pedig annyit kell hozzátennem, hogy én a geoblocking témában vagyok árnyék jelentéstevő, de most frakciülésre kell menjek, úgyhogy ezért elnézést kérek az előadótól. Köszönöm, Denis. Persze mindig nehéz, amikor egy frakció héten sok különböző dolgunk van. Soltész úr, köszönöm szépen. Az akadálymentességi intézkedés csomagról beszélünk ma, ez egy nagyon fontos pont, eh, kérdés, ami sok eh, európai személy életét eh, befolyásolja, nem csak azokét, akik fogyatékossággal élnek, hanem azokét is, akiknek a szolgáltatásokhoz vagy termékekhez való hozzáférés terén nehézségek vannak az európai piacon. Vannak új rendelkezések, amelyek szükségesek, ugyanis ha európai szinten nem lépünk fel, akkor egyértelműen a különbségek csak növekedni fognak, éppen ezért egyértelmű, hogy erre a jogszabályra szükség van. A bizottság javaslata jó, de ugyanazt már hallhattuk, van még mit javítani. Éppen ezért a zöldek szintén számos módosító indítványt nyújtottak be. Azt szeretnénk, hogy mindenki megkapja a lehetőséget ahhoz, hogy a egységes piac aktív szereplője legyen, javítanunk kell a fogyatékkal élő személyek esélyeit, megfelelő életkörülményeket kell biztosítani számokra az egész Európai Unióban. Természetesen az akadálymentesség mindenki számára lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy éljen az infrastruktúra, illetve a termékek, valamint a szolgáltatások nyújtotta lehetőségekkel, de ezt úgy kell megoldanunk, hogy a lehető legkisebb terheket jelentsen, és kompromisszumokat kell ezért találnunk. Kompromisszumot kell találnunk a megvalósíthatóság, valamint az igények között. Éppen ezért a fogyatékkal élő személyek igényeit rangsorolnunk kell, ugyanakkor az egyetemes szolgáltatásokat is figyelembe kell vennünk, és természetesen minden tagállamban létre kell hozni egy mindenki számára hozzáférhető adatbázist. Amennyiben a fogyasztók nem tudtak ilyen információhoz eddig hozzáférni. És ahogyan azt elmondtam, abszolút fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a különböző szolgáltatásokhoz és termékekhez való hozzáférhetőség körülményeiről, mert ez az élet minőségét és a biztonságot is javítani fogja. Köszönöm. Márkó Zullo következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jogalkotási javaslat nagyon sok állampolgárnak megragadta a figyelmét, 8 millióan vannak, akik fogyatékkal élnek, a csökkentett képességekkel. Azt hiszem, hogy érdemben kell foglalkozni ezzel a javaslattal, tehát valóban garantálni kell, hogy ezek az állampolgárok hozzáférhessenek ezekhez a szolgáltatásokhoz. Egyrészt az ő méltóságok és jólétük érdekében, de azért is, mert gazdaságilag is veszteség, hogyha nem tudják ezeket kihasználni. Ennek az irányelvnek ki kell terjedni az épített környezetre is, tehát mondjuk, hogyha a szolgáltatás vagy egy termék hozzáférhető, de a környezet nem, tehát gondoljunk egy pénzkiadó automatára, akkor ugye világos, hogy nem fogják tudni használni az érintettek. Hogyha a tagállamokra bízzuk a feladat megoldását, az nem elégséges, garantálni kell, hogy az alap jogszabályban is benne legyen ez, tehát hogy a jó szándék azért megmaradjon. Maga a gyártó értékelje ki a konformitást a szabályokhoz, Hát ez azt a célt szolgálná, hogy a bürokratikus eljárást csökkentsük, de azért ide ellensúlyokat is be kell tenni, mert ez egy picit így nem megfelelő, hogy a gyártó magáról döntsön. Tehát legyen felelős, a felelősség az legyen a gyártóé akkor, ezért a megfelelését, és az ellenőrzési szakaszban szerintem be kell vonni a a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek képviselőit, és így a lehető legszélesebb körű véleményt lehet kialakítani. Végül pedig, hogy a leggyakorlatiasabb legyen az egész, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy milyen lehetséges plusz terhek érhetik a kis és középvállalkozásokat. Tehát a gondolkodni kellene a kivételeken, tehát hogy minden egyes szolgáltatás, vagy minden egyes termék esetében nyújtani kell ilyen igazolást. Talán nem biztos, hogy a KKV-k esetében van erre szükség, de mondjuk a mikrovállalkozások esetében biztos, mert nincs erőforrásuk sem személyzetük arra, hogy ezeknek a kötelezettségeknek megfeleljenek és ezen túl még mindig különös figyelmet fordítva a KKV-kra, pont azért, hogy garantálni tudjuk, hogy ezek a szereplők is egyáltalán ajánlhassanak megfelelő termékeket és szolgáltatásokat. Ennek a jogszabálynak a céljai közé be kell venni a finanszírozást is. Tehát így ne zárjunk ki senkit abból a körből, hogy megfelelő termékeket és szolgáltatásokat nyújthat. Azt kívánom, hogy megfelelő választ tudjunk adni, tehát határozott választ ezeknek az állampolgároknak mert ők konkrét eredményeket, konkrét megoldásokat várnak tőlünk. Köszönöm. Okay, so that is the... Köszönöm. Most meghallgattuk a különböző frakciók részéről a hozzászólókat. Ha csak az INF részéről nem kíván valaki még hozzászólni, a listámon szerepelnek még a következők. Catherine Styler, Dishan Sova, Anna Maria Karatsa-Bilt, Bagit langen and myself. Does anybody else want Még valaki szeretne hozzászólni? Akkor még mielőtt megadnám a szót, szeretném köszönteni Kon Ant urat, ha jól lehetettem ki a nevét, az új tag, ő Martin Schulz helyett érkezett ide a parlamentbe. Martin nem töltött el sok időt ebben a bizottságban, de ezért örülünk annak, hogy ön itt van. Köszönöm, hogy csatlakozott hozzánk, és hallgatta az ülés menetét. Köszönöm szépen. Martin sok minden más csinált, egyébként nagyon jó, hogy itt van. Nikola Danti következik. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden először is. Megköszönöm az előadó nagyon kiegyensúlyozott megközelítését és kiemelném azokat a pontokat, amelyek véleményünk szerint fontosak ebben az irányában. Az első az az, hogy a lehető legátfogóbb megközelítést alkalmazzuk, tehát a tárgy és az alkalmazási kör esetében a termékeket és szolgáltatásokat vegyük be, tehát nem csak a fogyatékkal élők ket megcélzó, hanem az időseket és csökkent képességűeket megcélzó termékekre és szolgáltatásokra is teljesszük ezt ki. A második, hogy legyünk aprólékosak, amikor kielemezzük az administratív és pénzügyi költségeket. Tehát nem csak a közigazgatás, hanem a gazdasági szereplők számára, a kis és középvállalkozásokra, mikrovállalkozásokra figyeljünk oda, tehát ne legyen aránytalan a teherrajtuk. Azt is gondoljuk, hogy a vállalkozások a ö, csak legitim ö, okokból kérhetik a, a rendkívüli klauzula alkalmazását, és a harmadik dolog pedig, hogy a banki fizetési szolgáltatásokat vonjuk be, például ugye a, a terminálok alkalmazását, tehát az elektronikus fizetési módok, ez az, az ENSZ konvencióban is benne van, a fogyatékkal élők tehát érintő ENSZ egyezményben, tehát elfogadhatatlan, hogy a fogyatékkal érők nem, nem férjenek hozzá életbe vágó szolgáltatásokhoz, mint mondjuk egy pénzkiadó automata használata szeretnénk egy szociálisabb, az állampolgárokhoz közeli Európának a hangját megfogalmazni, amely támogatja a gyengébb vagy kiszolgáltatottabb helyzetben lévő állampolgárait. Köszönöm. Katyn Steiler. Thank you, um, Adam Chairwoman. Um, I think it's Köszönöm, elnök asszony. Great to see so many people who were out protesting earlier. Nagyon jó volt látni, hogy ilyen sokan kivonultak ebben a rossz időben, és hogy ilyen sokan eljöttek és érdeklődnek az iránt, a téma iránt, amit most itt megvitatunk, megköszöntöttük köszöntöttük Önöket, de még egyszer szeretném köszö- szeretnék köszönteni mindenkit, aki eljött. Nagyon sokan, akik itt vagyunk ebben a teremben, nagyon ambiciózus jogszabályt szeretnénk látni, ami hozzáférés követelményeire vonatkozik. És hogyha arra gondolunk, hogy az Európai Unióban a 80 millió fogyatékossággal élő számára ez mennyire fontos, hát akkor megértjük a helyzetet. Ugye nincs európai jogszabály a hozzáférésről, még, és ezért is ennyi, ilyen nagy jelentőségű ez a munka. És egyébként most csak egy minimális szintről van szó, tehát a hozzáférés minimális szintjére, erről beszéltek már a kollégák is, és meg kell, hogy állapodjunk ebben, tehát ezt mindenképpen biztosítani kell a fogyatékkal élőkre. Szeretnék egy-két dologra emlékeztetni mindenkit, a számokról ne feledkezzünk meg és az Európai Fogyatékossági Fórum adatait használom. Tehát például a honlapok hozzáférhetősége 71% a fogyatékossággal élőknek el fogja hagyni a weboldalt, hogyha nem hozzáférhető, de közben 11,5 milliárd fontnyi az ő vásárló erejük, a, ez kivetítve az Egyesült Királyságban egy évben elköltött összegnek, tehát többen, többet költenének a fogyasztók, hogyha a weboldalak hozzáférhetőek lennének. De egyébként elegendő az üzleteket megvizsgálni, hogyha az, ezeket az adatokat nézzük, akkor ha jól látom, a statisztikák szerint némi emelkedés tapasztalható de csak 10%-kal figyeltek oda a nem hallókra, és csak 37% képezte ki a személyzetet a fogyatékkal élő vásárlók kiszolgálására. A listát hosszan folytathatnám, nagyon sokat hallottunk már, de a lehetőségeket tárjuk fel. Én üdvözlöm azokat a módosítókat, amelyek azt célozzák, hogy ambiciózusabb legyen a jogszabály. Én valóban a fogyatékkal élők igényeinek és kívánságainak feleljen ez meg az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Saráncova asszonynak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Egy valamivel egészíteném ki az elhangzottakat a távközlés területéről a lehet a inkább be kell ide vonni a kódexet, tehát hogy megvédjük a fogyatékkal élő végfelhasználókat. Tehát senki nem maradjon ki az internethez való hozzáférésből, vagy például a sürgősségi szolgáltatásokból és így tovább. Én nagyon örülnék, hogyha javaslatokat kapnánk a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetektől, tehát hogy hogyan tudjuk ezeket a pontokat beépíteni a kódexbe. Köszönöm. Ja, Frau Vorsitzende, noch ein äh, eigene... Colin Langen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ez az eszmecsere. És nagyon jó ez a szöveg, de én egy valamire felhívnám azért a figyelmet, az EC címke, amely a e, termékeken szerepel. E, ne zavarjuk össze a fogyasztókat, itt ez lenne a kérésem. Új termékek fognak megjelenni a piacon, a régi termékekkel párhuzamosan, amelyekre nem vonatkozik ez a címke követelmény, ez összezavarhatja a fogyasztókat, és ezért módosító indítványt nyújtottunk be. Anna Maria Korácsabilt. Én csak csatlakozom az előttem szólókhoz abban, hogy mennyire fontos a hozzáférésre vonatkozó jogszabály, és hogy nagyon fontos ezt a folyamatot felgyorsítani. Az az első alkalom, hogy tényleg jogszabály születik, egy átfogó csomagról van most szó, tehát, hogy ez a csomag az azt biztosítja, hogy az állampolgárok egyelő módon férhessenek hozzá, ugyanúgy férhessenek hozzá a termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ez mindenkinek elvileg a joga, nem kellene ezért küzdeni. Én vagyok a diszkrimináció ellenes irányelv felelőse, és több éve harcolunk már a tagállamokkal ide egyébként a diszkrimináció, a fogyatékossággal élők szemben megvalósuló diszkrimináció is beletartozik. Minden európai állampolgárnak ugyanolyan jogai vannak, és ezt meg kell valósítani a gyakorlatban. Nagyon óvatosan kell eljárni, tehát hogy olyan legyen ez a jogszabály, amely a hétköznapokban megvalósítható, végrehajtható, ne álljunk elő túl sok bürokratikus teherrel KKV-k és mikrovállalkozások esetében, mert akkor a tagállamok nem fogják ezt alkalmazni, de a diszkrimináció ellenességet, az egyenlő jogokat valósítsuk meg. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony, én is szeretnék néhány megjegyzést hozzátenni, mert benyújtottam néhány módosító indítványt. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a szakbizottságra, hogy ennyire elkötelezett amellett, hogy a fogyatékossággal élők számára a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítsa, és gratulálok az előadónak az elvégzett munkához. Én tudom, hogy azok, akik az internetes hozzáférhetőséggel foglalkoznak BITA vezetése alatt, tudják, hogy mennyire elkötelezettek a képviselők és mekkora lendülettel dolgoznak, mennyire szeretnék, hogy tényleg a gyakorlatban érezhetőek legyenek ennek a jogszabálynak a hatásai. Arról gondoskodni kell, ahogy Anna Maria mondta, a gyakorlatban is végrehajtható legyen a jogszabály, tehát hogy működjön. És ezért kellene garantálni azt, hogy figyelembe vesszük, hogy milyen hatása van ennek más jogszabályokra. Ezt annak érdekében tegyük, hogy ne legyenek átfedések, és ne legyen ebből semmifajta kavarodás. Például a közbeszerzés terén már van egy nagyon szigorú e, keret, amely Európa, európai szinten létezik, és itt szerepel a hozzáférés témaköre is. Tehát igyekezünk nem beépíteni még további szabályokat, amelyek aztán megnehezítik a közigazgatási szerveknek, hogy a közbeszerzési pályázatokat kiírják és lefuttassák. Ami az új jogszabályi keretet illet, illetve a CE megjelölést, azt hiszem, hogy hát nem vagyok abban biztos, hogy ez a legjobb megoldás, vagy hogy ez a helyes megoldás, amelynek a segítségével a hozzáférést megvalósítjuk. Ezt inkább a biztonsági termékek, tehát mint mondjuk védősisakok és egyebek esetében alkalmaztuk, és előfordul, hogy néha még nehezebbé teszi ez az innovátorok dolgát, nem tudják az új terméket piacra juttatni. Tehát figyeljünk oda arra, hogy ezek az új innovatív termékek megjelenhessenek a piacon, legyenek hozzáférhetőek, anélkül, hogy plusz bürokráciát vezessünk be, vagy építsük be. Biztos vagyok abban, hogy van erre megoldás, technikai szempontból sok tagállam javasolt már megoldást, inkább jogi kérdés ez, tehát hogyan garantáljuk azt, hogy azok az innovatív termékek, amelyek a hozzáférést segítik, piacra juthassanak túl sok bürokrácia vagy késlekedés nélkül. Nagyon pozitív a véleményem az eddigi munkáról itt a szakbizottságban, és nagyon örülök annak, hogy Morten vezeti ezt a munkát. Nem tudom, hogy van-e a bizottság képviseletében valaki, aki szólni kíván. Jól látom? Akkor először a bizottság kapja meg a szót, és utána az előadó. Hello, my name is uh, Ima Placencia. A Placentiának. Mm, I um, come from the employment in the commission. Well, I would like... A foglalkoztatási főigazgatás, főigazgatóságtól jövök. Um, először is szeretném megköszönni a raportőrnek és a parlament összes többi képviselőjének, akik ebben részt vett ebben a munkában, hogy ilyen sok érdekes módosítót benyújtottak, és ezzel próbálták javítani, próbálják javítani a javaslatot. Ez nagyon üdvözlésre méltó. Két nagy megjegyzésem van. Az első az az, hogy fontos a javaslat horizontális természete, mert ezek a kérdések ágazatokon átnyúlóak, self-service terminálok, weblapok ez az egyik. A másik pedig az, hogy a jelenleg már hatályos EU jogszabályokat kiegészíteni akarja ez a jogszabály. Tehát ebben az értelemben nagyon óvatosan, nagyon gondosan lett megtervezve ez a jogszabály, um, hogy idomuljon a hatályos uh, jogszabályokhoz, és javítsa például a közlekedésben, vagy a közbeszerzésben az akadálymentességet. Ez um, további akadálymentesítési um, előírásokat uh, hoz be, illetve a már létező és a, a más jogszabályokban nem elég részletesen megfogalmazott vonatkozásokat pontosítja. Most a raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, és először is szeretném megköszönni az összes kollégának. I share the view of the, of, of... Az összes kollégának a, az elmondottakat. Az, hogy ilyen sokan szólaltak meg, azt mutatja, hogy nagyon fontos anyagról van szó. Kötelességünk tehát ezt a jogszabályt jól megalkotni. Nagyon sok jó megjegyzés hangzott el. Holnap kezdődnek a tárgyalások az árnyékelődő kollégákkal. Aludjunk rá egyet, és kezdjük el holnap az érdemi munkát a módosítókkal kapcsolatban négy-öt árnyékelődői ülést tervezek, illetve technikai találkozók is lesznek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy jó munkát végezzünk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. És sok sikert kívánunk a tárgyalásokhoz, a kompromisszumok kidolgozásához. A kompromisszumok megvitatása március 20-án lesz, és április 25-én fogunk ebben a bizottságban szavazni. Köszönöm még egyszer. Next, um, item on the Következő napi rendi pontunk a termékek szolgáltatásához való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami bocsánat, a fogyasztók állampolgársága lakója és letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalom korlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon. Rosa Grafin von Thunun Hohenstein kap szót. So, thank you very much, Vicky. Um, first of all, I wanted to... Köszönöm, eh, kedves eh, elnök asszony. Először is köszönöm mindenkinek az érdeklődést, mert 355 módosítót kaptam 65 képviselőtől. Ez azt mutatja, hogy nagyon is érdekli önöket ez a jogszabálytervezet. Ezek a módosítók, ahogy az lenni szokott, gyakran nagyon eltérő megoldásokat javasolnak, tehát nagyon nehéz egy álláspontot kidomborítani eh, ezekből a módosítókból, de mindent megteszek annak érdekében, hogy ezeket a különbségeket elsimítsam, vagy megpróbáljam őket összeegyeztetni, abban a reményben, hogy egy eh, jó eredményt tudunk elérni közösen a végén. Ma most csak néhány, ma, ma, ma csak néhány dolgot emelnék ki. A, először is azokra a módosítókra is cikkekre akarnék koncentrálni, ahol közös álláspont látszik kialakulni. Világos a módosítókból, hogy a többség úgy gondolja, hogy két célja kell, hogy legyen ennek a rendeletnek. Az első az, hogy a fogyasztók hozzáférjenek még több termékhez és szolgáltatáshoz az interneten keresztül, online a másik pedig az, hogy a kereskedők kereskedőket se terheljék túlzott költségek és terhek. Az elnök most megszakítja a hozzászólót. Én a látogatóknak köszönöm, hogy eljöttek, és itt voltak ma. Látom, hogy sokan távoznak. Köszönöm, hogy itt jártak nálunk ma délután. Adom a szót, jó? Tehát a módosítók eltérőek, és gyakran az irány is más, de két dolog közös. Egyrészt ugye a fogyasztók világa és a kereskedők világa nem áll olyan messze egymástól, és a módosítókból egyértelmű, hogy a cél az, hogy a fogyasztó köz, könnyebben férjen hozzá még több szolgáltatáshoz és termékhez online, illetve a kereskedőt ne terheljék túlzott kötelezettségek, illetve költségek, csak azért, mert a különböző jogszabályi előírásokat be kell tartaniuk akkor is, amikor nem akarnak bizonyos országok felé eladni terméket vagy szolgáltatást. Alapvetően a kereskedőnek joga van kicsinek maradni, ha úgy tetszik. Két dologra azért kitérnék, az alkalmazandó jog. Többen említették, és egyébként az érdekeltek is, nem csak a képviselők, hogy nem nyúlhatunk Róma egyhez, amely e, a e, területi alapú korlátozásra e, vonatkozik, illetve a kollíziós jogra. Ez egyrészt igaz, másrészt a javaslatok és a módosítók mégis érintik Róma egyet, mert hogyha kötelezővé tesszük a kereskedők számára, hogy ne bánjanak másként a különböző országokból származó fogyasztókkal, akkor mégis hozzányúlunk a Róma 1 hatos cikkéhez, Tehát ezért kell a területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatban pontosan fogalmazni. Nem lehet ugyanis pontosan megfogalmazni az, hogy mi az, ami célzás, és mi az, ami nem, vagy cél, célzás, és mi az, ami nem. A négyes cikk elvárja a kereskedőtől, hogy ugyanazokat a szabályokat alkalmazza, amelyeket a belföldi fogyasztókra is alkalmaz, hogyha megfelelően tájékoztatja őket. Nyilván a visszaéléseket el kell kerülni, és éppen ezért én pontosítom, hogy amennyiben a kereskedő eh, nem felel meg azoknak az ígéreteknek, amelyek, eh, amelyeket tesz, akkor a fogyasztó mégis fordulhat a saját bíróságához. Ugyanez igaz. E, két, még két percet tudok adni önnek, raportőr. Még kevesebbet fogok beszélni, majdnem végeztem. Sorry, carry on. Um, I want to come back to big traders hát a nagykereskedőkről beszéltem, ők már most árulnak határokon átnyúlóan, leszállítják a termékeket, és különböző fogyasztóvédelmi szabályoknak felelnek meg e, nem fognak tudni visszatérni a saját fogyasztóvédelmi szabályokhoz. Remélem, hogy e, sikerül konstruktívan a lehető legjobb megoldásokat megtalálni, és e, tisztázni a kollíziós problémákat is. A Még egy dologról beszélnek röviden. Az audiovizuális szerzői jogokkal terhelt tartalom, ha úgy tetszik. Én külön köszönöm itt a 18 képviselőnek, akik négy különböző frakcióból nyújtottak be módosítókat ebben a témában. Én osztom az aggodalmat, ahogy ez a jelentésből is kiderül, tehát ez a szerzői jogi, jogáltal védett tartalom, ez egy nehéz téma. De azt remélem, hogy olyan feltétellel tudjuk eh, mégis kezelni ezeket, hogyha a kereskedő minden joggal rendelkezik, tehát azokon a területeken, ahol megvannak a jogai, ott árusíthassa ezeket a termékeket, szolgáltatásokat. Egyébként a parlament készített egy tanulmányt, amelyik azt mutatja, hogy a nem audiovizuális ágazatban a területi alapú tartalom korlátozás kiiktatásának pozitív hatása van a fogyasztókra is és a kereskedőkre is. De látom, hogy ez egy vitatott kérdés lesz, és én nyitott is vagyok emellett több dol, más dologról is kell még beszélnünk. Az explicit beleegyezés, rerouting, illetve más kérdésekről is. Tehát köszönöm még egyszer a konstruktív együttműködést az árnyék előadóknak. Bonyolult témáról van szó. Több árnyékelődői ülést tervezek, és biztos vagyok abban, hogy konstruktív Hét napi rendi pontunk van még, és kevesebb, mint egy óra. És tudom, hogy minden téma fontos a képviselők, tehát röviden beszéljenek. Ki fog most... Olga speaking on behalf of... No. So Nicola Danti speaking. Nicola Danti a szocialisták részéről. Eh, Virginino non è presente, mi ha pregato di leggere il suo intervento. Virginie nincs itt, és elnézést kér, hogy hiányzott a mai vitáról a tartalomkorlátozás témájában, megköszöni az előadónak a munkát és a rendelkezésre állást, és az árnyék előadóknak is a eddigi hozzájárulásokat a módosítók alapján stabil, robusztus szöveget remél készíteni, amelyet a business to consumer kapcsolatok eh, javítására használ fel. A digitális palacon meg, piacon meg kell találni az egyensúlyt, a szerződéses szabadságot is védeni kell. Több módosítót nyújtott be Virginie is, egy-két témát szeretne kiemelni. Az első az alkalmazandó jog, emlékeztetünk arra, hogy a Brüsszel 1 és Róma 1 az a szerződéses szabadságon alapszik, és a szerződéses fél gyengébbik részét vérik, ugye, ami, aki a fogyasztó. Ha valaki abban a tagállamban nyújtja a szolgáltatását, ugye, ahol a fogyasztó él. A 293-as módosító igyekszik a fogyasztót védeni, anélkül, hogy újabb szabályokat hoznánk létre és jogbizonytalanságot teremtenénk. A rendeleten ki tehát a rendeletben a meglévő jogszabályok szerint kell a szolgáltatást nyújtani. A elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében az alkotó jogait, szellemi tulajdonjogát védi, és hogyha védett művekhez biztosítanak hozzáférést, akkor a szerzői jogok védelmét garantálni kell. Erre más módosítók is kitérnek. Aztán kulturális, illetve művészeti termékek esetében a területi elvet kell figyelembe venni az egyes kulturális ágazatok között, hogy lehetővé tegyük a finanszírozást és a szerzők jövedelmének a garantálását. Ezt az elvet meg kell védeni annak érdekében, hogy ne legyenek domináns szereplők a piacon, amelyek elnyomják a többi szereplőt. A 283-as és a 359-es módosító indítvány erősíti meg ezeket az alapelveket. Egyébként nem elszigetelt ez a nézőpont, vannak más módosítók is, amelyekben megtalálható. Ugyanez igaz az egységára, amelyet egyre több tagállam elfogad a könyvek esetében, és nem kell megkérdőjelezni, tehát ebben a rendeletben ezt a döntést. Virginie negatívan értékeli azokat a módosítókat, amelyek megszüntetnék ezt a cikket emlékeztetek arra, hogy most beszéljük meg a copyright irányelv felülvizsgálatát, illetve nagyon sok ágazati helyzetet vitatunk meg, ezért ebben a rendelben nem lenne érdemes foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hiszen a másik jogszabályban lesznek szabályozva. 422-es ben szerepel az, hogy jobban értsük meg a piacot, illetve azt, hogy ez a szabály hogyan működik együtt más jogszabályokkal. Nikola mondja az elnök asszony, csak egy percet kérek. Tehát a versenyjogot a nem kérdőjelezi meg, a passzív értékesítést sem kérdőjelezhetjük meg, ezért nagyon fontos megőrizni ezeket a 406-os és 412 módosítóban szereplő javaslat szerint. Végül pedig Rozier képviselő támogatja a konszenzust, a fogyasztóvédelmet, mielőtt egy másik weboldalt alkalmaznának, a 327-es és 29-es módosítót nyújtották be, ezért ezzel a célral. Nikola, te legalább 5 percig beszéltél, a többieknek be fogom kapcsolni az órát. Hogyha ennyire sűrű a napi rendünk, kérem szépen, hogy készüljenek fel, tehát hogyha próbálják el a szövegüket, olvassák fel maguknak, hogyha hosszabb, mint a három perc, akkor rövidítsék le a szöveget, ellintessék. Köszönöm szépen. Először is úgy gondolom egyértelmű kell legyen, hogy ez a javaslat mindenfajta diszkriminatív helyzetre megoldást kell nyújtson Éppen ezért a rerouting és a kifejezett hozzájárulás kérdésében egyetértünk a javaslattal. Nem jó a fogyasztók, illetve a kereskedők számára sem, és gyakran előfordul a gyakorlatban az, hogy úgy a fogyasztók többször kell, hogy visszatérjenek ugyanarra az oldalra, és hozzájárulásukat kell adják. Természetesen jobb lenne, hogyha a szájt más részeire is ellátogathatnának. Hogyha működik a rerouting, akkor ennek valamilyen fajta indoklásra van szüksége, az információnak pedig az általános feltételek között is szerepelnie kell. A módosítomban kitérek arra, hogy ennek a rendeletnek a hatája összhangban kell legyen a szolgáltatási irányelvvel. Előterjesztettem jó néhány módosítót, amelyek arra vonatkoznak, hogy a szerzői jog által védett termékeket a nem audiovizuális kontextusból kivonjuk a hatályból, még akkor is, hogyha problematikus a nem audiovizuális tartalmak, mint a zene vagy a könyvek esetében. Az e-bookok területi alapon működnek, ezeket egy adott nyelvi területen kínálják fel a kereskedők, és nekik kell dönteniük arról, hogy kívánják-e továbbra is folytatni ezt a beruházást. Az online zene esetében is előfordul ez a probléma. A kötelező határon átnyúló hozzáférés számos problémát jelentene, és nem lehetne már ugyanazokat az árakat sem alkalmazni. A fogyasztók Európa szerte előfizethetnének, de ez nem az érdeküket szolgálná, mert magasabbak lennének az árak. Dita Saráncova következik. Köszönöm, elnök azt, hogy nem fogom megismételni azt, amit már elmondtam. Szeretném Rózának megköszönni a munkáját. Ez, itt vagyok, Rózsa, itt vagyok, itt ülök veled szemben. Tehát nem fogom megismételni magamat, de volna néhány dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. Először is, ami a hatályt illeti, véleményem szerint eleget kell tennünk a fogyasztók elvárásainak, tehát nem értek egyet az SND következtetéseivel, nevezetesen, hogy a szolgáltatás irányelvnél kell maradnunk, szerintem ez messzebbre megy, ezért a mi frakciónk az audiovizuális szolgáltatásokat is szeretné a hatályba emelni, a KKV-kkal kapcsolatban azt hiszem a bizottság javaslata egyértelmű volt. A KKV-k esetében is ugyanazt a védelmet kell a diszkriminációval szemben nyújtani. A B2B tehát nem tartozik a hatályba, és szerintem ez sajnálatos. Amikor online szolgáltatásról van szó, akkor más jogi státusszal rendelkeznek. Mi minden esetre a KKV-k érdekeit is védeni fogjuk a továbbiakban is. A rerouting esetében egyetértek a bizottság javaslatával, de azzal is egyetértek, amit Virginie mondott a e tekintetben, ami a négyes cikket illeti, nem akarom megismételni azt, hogy véleményünk szerint mi kell vonatkozzon a szerzői jog a copyright által védett termékekre. Vannak szerződéses záradékok, amelyek hátrányosak a fogyasztókra és a KKV-kre nézve is. Jogi egyértelműséget kell biztosítanunk a kereskedők számára, az ő aggájaikra és figyelemmel kell lennünk, nem szabad hagyni, hogy 28 különböző jogrendszer működjön az Európai Unióban az egyes hármas preambulum bekezdésre nyújtottam be módosítót. Szerintem ez egy jogi fikciót nyújtana. Nem szabad, hogy a Róma egyben vagy a Brüsszel egy rendeletben jogi hézagot idézzünk elő. Köszönöm szépen, Júlia Réda. Amikor arról beszélünk, hogy az audiovizuális termékek hatályba tartozanak-e vagy sem, az a benyomásom, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Van Bosszait képviselő is említette a copyright területi jellegét, és azt javasolták, hogy ezt a copyright csomagon belül oldjuk meg. Amit az előadó javasol a nem audiovizuális copyright által védett termékekre nézve, ennek semmi köze nincs a copyrighthoz. Ez pontosan azon esetekre vonatkozik a területi korlátozásnál, amelyek, amelyekkel a copyright irányelv nem foglalkozhat, hiszen ezek nem a copyrighthoz kötődnek. Itt a kereskedőnek megvan az engedélye, a copyright tehát nem jelent problémát, Éppen ezért úgy vélem, hogy úgy kell eljárnunk, hogy az előadó azt javasolta, az audiovizuális szolgáltatásokat is a hatályba kell emelnünk, ugyanis amíg nincs meg az engedély, az javaslat nem vonatkozhat az ilyen kitételekre. A fogyasztók arra azt várják, hogy egy ilyen rendelet esetében a videók például, amelyek a területi korlátozásnál leggyakrabban érintettek, kerüljenek a hatályba. Az audiovizuális média szolgáltatások nyújtóinak könnyebb megfelelni ezen rendeletnek, ugyanis az ő esetükben nincsenek olyan problémák, mint más szolgáltatóknál. Az audiovizuális irányelvnél ugyanis a származási országerve érvényesül. Ami pedig az alkalmazható jogot, az alkalmazandó jogot illeti, szerintünk itt a fogyasztóvédelmi standardot nem csökkentjük. A geoblocking megszüntetése ugyanakkor nem lehet egy cél. Ha egy kereskedő eleget tett a fogyasztóvédelmi kitételeknek minden országban, nem szabad, hogy most már csak a saját hazának szabályait teljesítse. Anna Maria következik. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni az előadónak ezért az átfogó munkáért, megfelelő egyensúlyt talált a fogyasztók és a kereskedők érdekei között. Egy ideális helyzetben természetesen szükséges, hogy a fogyasztóktól ne vonjuk meg azt a lehetőséget, hogy szolgáltatásokhoz férjenek, vagy termékeket vásároljanak egy másik országban nem szabad, hogy a nemzetiség, állampolgárság vagy a tartózkodási hely miatt más árat fizessenek. A módosítók alapján talán egy egyértelműbb szöveg alakulhat ki. Fontosnak tartom a végrehajtást olyan javaslatokat kell benyújtanunk, amelyek alkalmazhatóak, és amelyeknek az alkalmazhatósága végrehajtása ellenőrizhető. Az Európai Bizottság ezért végrehajt már egy kísérleti projektet, ami véleményem szerint jó eszköz. Ami az alkalmazandó jogot illeti, nincs értelme annak, hogy egy pontosabban egy kereskedő a fogyasztót úgy kell kezelje, mintha a saját piacának fogyasztója lenne egész, az egész Európai Unióban. Nem kellene, hogy problémát jelentsen az, hogy a jövőben milyen jogot alkalmazzunk. A fizetési móddal kapcsolatban van egy módosítom. Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy az aránytalan terheket a KKV-kre vagy mikrovállalkozásokra nézve elkerüljük kötelezve őket arra, hogy minden lehetséges fizetési módot biztosítsanak a tagállamokban. Természetesen, ha egy adott tagállamban többet értékesítenek, megválaszthatnak egy másfajta fizetési módot. Köszönöm szépen. Evelyn Gephardt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Viki, először is szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy Martin Schulz nem tagja ennek a bizottságnak, éppen ezért nem is volt itt soha, nem is kapott meghívást. Ernst Kron eh, Jutta Steinruckot helyettesíti, akinek nincs ideje, hogy ide jöjjön, mert a foglalkoztatási bizottságban koordinátor. Ezt szerettem volna csak eh, helyesbíteni, mert eh, tudom, hogy mindent élőadásban közvetítünk, nehogy véletlenül téves információkat nyújtsunk. Amit szeretnék kifejteni röviden, az az, hogy pontosítanunk kell, hogy biztosítsuk azt, hogy nem csak a nagy belső piac vállalatai számára legyen előnyös ez a kereskedés, hanem a fogyasztók számára is. A nagy vállalatok, a belső piacon a nagy vállalatok számára is biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók érdekeit is szolgálja a belső piac, éppen ezért a Róma egyet nem szabad megkérdőjelezni. Ez egy nagyon nagy fokú védelmet nyújt a nagyvállalkozásokkal szemben a fogyasztóknak, és erre oda kellene figyelnünk, nem szabad az Európai Unióban a pozitív eredményeinket megkérdőjeleznünk. Köszönöm szépen, Evelyn. Köszönöm, hogy pontosítottad ezt, ez egy vicc is volt, és így akartam köszönteni a kollégát. Most pedig Mark Tarabella. Mark Tarabella. Merci, Madame la Présidente. Mais comme euh, Rosa Köszönöm, elnök asszony. Én magam is üdvözlöm azt, hogy legyen egyensúly a fogyasztói jogok, illetve a szolgáltatás nyújtók érdekei között, ne legyenek új terhek, és nyilvánvalóan meg kell azt is biztosítani, hogy a, a e, mozikészítők is megkapják a pénzüket, hogy újabb filmek is készüljenek az audiovizuális szolgáltatások kizárása a hatály alól, illetve a területi e, elv megőrzése, ami nem egy csúnya szó, e, nyilván egy meghatározott területen akarják eladni a jogaikat, e, amelyek exkluzívak, és ebből kapnak a produkciók bevételt, amely bevételből aztán a következő alkotást is elkészítik. tehát a, az ő érdekeiket is figyelembe kell venni, nem lehet mindenkinek mindenhol hozzáérőst biztosítani, lehet, hogy népszerű, de valójában eléggé súlyos lenne az alkotóművészek számára és amennyiben abba az irányba mennénk, akkor csökkenne végül is a választék is, illetve a sokszínűség, mert nem lennének alkotások, amely egyébként a mi gazdagságunk és sokszínűségünknek az egyik, az egyik velejárója. Köszönöm, ketten beszélnek egyszerre sajnos. Morten Lockhart. Olga Pácsai Köszönöm, örülök, hogy a raportőr megfelelő lépéseket tesz a megfelelő irányba. Nyilván a módosítók egy része még ennél is messzebb megy, támogatom. Nos, amennyiben a geoblockingnak véget akarunk vetni, akkor a már létező hatályos jogi kerettel összhangba kell hozni, és erről már beszélt a raportőr is Róma egyről, illetve Brüsszel egyről. A nem várhatjuk el a vállalkozásoktól, hogy 28 jogrendszert ismerjenek, Főleg akkor, hogyha egyébként nem is akarják az adott területeken a termékeiket eladni. Olga. Köszönöm. Ebben a bizottságban állandóan azt mondjuk, hogy nem akarunk megkülönböztetni az online és az offline között fogyasztóvédelmi szempontból. A saját két módosítomról beszélnék, és reagálnék arra a helyzetre, amely szerint csúcs termékű, csúcsminőségű termékekre, termékekhez nincs egyenlő hozzáférés az Európai Unió polgárai számára. A 192-es módosítóra gondolok, illetve a 369-es módosítóra, amelyek a négyes cikkre vonatkozik, amely, amely az utóbbi a négyes cikkre vonatkozik a preambulum, tehát a 192-es módosító eh, eh, az egészen egyértelmű, és ezt fel fogom olvasni. Ez a rendelet alkalmazandó azokban az esetekben, amikor egy eladó eh, több tagállamban ugyanazon időben árusítja azt a terméket, és valójában az egyik országban rosszabb minőségű terméket akar eladni, mint a másikban ugyanazért az árért. Köszönöm. Markus? Marco Zullo, köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, emerge Ebből az eszmecseréből is kiderül, hogy nem egyszerű egyáltalán a helyzet, nagyon sok különböző aspektust figyelembe kell venni, ugye a szerződéseket, a, a ipari tulajdont, és így tovább. Én pedig eh, a copyright-tal eh, védett dolgokról szeretnék szólni, Azért, mert szerintem hibás lenne, hogyha nagy hiba lenne, hogyha mi próbálnánk itt ezzel most foglalkozni. Nekünk azokkal az esetekkel kell foglalkozni, amik ehhez a jogalkotási javaslathoz tartoznak. Thank you mert az is lehet, hogy mondjuk azt szeretnénk, hogy elérni, hogy egy tartalom több bevételt hozzon a tulajdonosnak, de közben az ellenkezőjét fogjuk elérni nem módosítsuk azokat a szabályokat, amelyek eh, az ellentmondások vagy eh, vétás helyzetek feloldására vonatkoznak, mert megint kockázatos ez a lépés. A fogyasztóvédelmet hangsúlyozzuk, de hát azt is gondos, arról is gondoskodjunk, hogy minden fél eh, megkapja az őt megillető védelmet. Ebben az esetben például azt kockáztatjuk, hogy mondjuk egy kis KKV, amely kijelenti, hogy nem akar a saját tagállamán kívül értékesíteni, hogyha valaki egy másik tagállamból szeretne vásárolni, tehát mondjuk magára vállalva a költségeket és így tovább, ebben az esetben előfordulhat, hogy a KKV-nak ez nagyon komoly költségekkel járna és ez az, legalábbis az én véleményem. András Schwab. Köszönöm, elnök úr. Különösen gyorsan fogok beszélni, hogy minden érvet elmondjak időben, de persze tudom, hogy a tolmácsok miatt ez nem megoldható. Két dolgot szeretnék elmondani. Több millió európai turista nyaral más országban, ott naponta bevásárol, és egyáltalán nem az, a fogyasztói jogaik foglalkoztatják őket, hanem elégedett ügyfelek Európa más országaiban, tehát semmi sem indokolja azt, hogy a jogalkotó miért kellene, hogy korlátozza online azt, ami offline teljesen jól működik a gyakorlatban. Másodszorban nagyon sok kelet-európai fogyasztó úgy érzi, hogy lemaradt. Ez lehet, hogy nem tetszik, vagy tetszik valakinek, de ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. A bizottság előterjesztette ezen javaslatokat, vagy egységes jogot alakítunk ki, harmonizálunk, amit a néppárti frakció határozottan támogat, de amíg ez az adásvételi jog megvalósul, addig a geoblocking jó lenne, hogyha minden frakció részéről egyfajta stratégiai irányként elfogadható lenne. Köszönöm. Thank you. That's the end of the speakers list. Köszönöm a hozzászólók listájának a végére értünk. Tudom, hogy az előadó azt mondta, hogy több árnyék előadói találkozó lesz még, úgyhogy én őt kérem, hogy akkor tájékoztassa erről az árnyék előadóakat. Egy valamit mondani, mondana még, és akkor utána rátérünk a két hátralévő napi rendi pontra. Igen, köszönöm önök asszony, egy valamit szerettem volna csak mondani. Az a benyomásom néha, hogy nem figyeltek eléggé, pedig nagyon lassan beszéltem már, és mások a nem audiovizuális copyrightos tartalom. Az első, hogy nem audiovizuális, ez az első dolog, tehát nem filmekről van szó, hanem zene, elektronikus könyvek. Másodszorban csak akkor, hogyha a kereskedőnek már megvannak a szükséges jogai. Tehát nem piszkálunk bele a copyright jogszabályba, akkor, hogy ha már megvannak a jogai, akkor ne legyen tartalomkorlátozás, semmit nem változtatunk Legalábbis ez az én javaslatom. A egy-két módosító indítvány tovább megy, még ennél is, de amit én javasoltam, az az, hogyha egy kereskedőnek már megvannak a jogai, és mégis tartalomkorlátozást hajt végre, akkor ezt ne tegye. De nem baj, majd akkor még beszélünk erről, biztos vagyok benne, hogy jó megoldásra jutunk. Elnök, köszönöm szépen az előadónak, hogy ezt nagyon világosan megfogalmazta még egyszer. Köszönöm. Azért, mert nagyon nagy kavarodás volt a témából, és rátérünk Edi Sarancova jelentésére, a pénzügyi szolgáltatások jövője ő fogja benyújtani, bemutatni a jelentést. Ditának fogom átadni a szót, mert nekem ö, egészkor el kell mennem, úgyhogy parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok rövid lenni, azt hiszem, hogy ezt meg is tudom tenni, mert ö, amikor a módosítókat nézem, akkor úgy tűnik, hogy ezt a véleményt támogatják a kollégák, üdvözlik E, tulajdonképpen csak egy-két kivétel van az 59 módosítóból, a többi az további pozitív kiegészítéseket tesz a javaslathoz. Egy-két szocialista módosító mondjuk más hangnemben fogalmaz, én puhában fogalmaztam volna a kockázatokról, de azért értem az aggályokat, amiket a módosítók felvetnek, és egyetértek velük, tehát igyekeztem a lehető legtöbbet beépíteni a kompromisszumos módosítókba, és igyekeztem elkerülni a felesleges ismételgetést. Azt hiszem a titkárság vasárnap küldte ki a kompromisszumos módosítókat, ha jól tudom, szombaton, már szombaton elküldték, 23 pontra vonatkoznak ezek az eredeti véleményben, és megpróbálom összefoglalni ezt. Tehát ugye üdvözöljük a, a fintech, a pénzügyi technológia megjelenését, hatását hangsúlyozzuk, hogy ez a hagyományos piaci szereplők és az újak számára is pozitív, üdvözöljük a Fintech Task Force létrehozását a bizottságban, azt kérjük, hogy cselekvési tervet tegyen közzé még a mandátuma lejárta előtt, és a crowdfundingot is üdvözöljük, amellett, hogy megjegyezzük, hogy a visszaéléseket és csalásokat meg kell akadályozni. Az EBA figyelembe vette azokat a panaszokat, amelyeket ez a szakbizottság fogalmazott meg. Arra kértük a bizottságot, hogy vizsgálja meg a kockázatokat, illetve hogy garantálják azt, hogy az automatizált döntéseket az emberek felülbírálhassák, a fogyasztókat pedig tájékoztassák mindig teljes mértékben, amikor ilyen kísérleti projekt be kerülnek. A kiberbiztonságot kihangsúlyoztuk, illetve a kompromisszumos módosítók még arról is beszélnek, hogy az adatvédelem, illetve a magánéletvédelmére szükség van. Dióhéjban ennyi az összefoglaló, és remélem, hogy a véleményt könnyen el tudjuk majd fogadni. Köszönöm. Madár kollégának átadom a szót, mondja az elnök asszony, de elnézést szeretnék először kérni a kollégáktól. El kell, hogy menjek média kapcsolatok ügyében, és az utolsó napirendi pont előtt megköszönöm az előadónak a munkáját, és azt, hogy ennyire pozitívan nyilatkozott uh, a fintekről. Really glad... Uh, Köszönöm, kedves kollégák, örülök annak, hogy uh, nagyon közös, nagyon erős közös jelzést akarunk küldeni a bizottság felé, amely, amelyet arra akarunk rábírni, hogy megfelelő fintek környezet legyen, illetve annak ellenőrzési környezete is megfelelő, és külön támogassuk a startupokat, az új szereplőket. Azt gondolom, hogy a legelső lépés az az, hogy a bizottság egy egy átfogó fintek cselekvési tervet hozzon létre, amely nagyobb kiszámíthatóságot biztosít a szabályozás területén. A, én a találkozóim során a fintech cégekkel találkozóim során mindig azt hallottam, hogy a hosszú távú fejlődésük szempontjából ezt fontosnak tartják. Ditának köszönöm a nagyszerű munkát, a kompromisszus módosítók tényleg jók, egyetértünk a fő pontokkal, és azok benne is szerepelnek a módosítókban, tehát a kiberbiztonság általános megközelítése, aztán a fogyasztóvédelem a szabályozói környezetben, illetve a kkv pénzhez jutásában játszott szerepe a finteknek, eh, nevezetesen a eh, hitelezési folyamat meggyorsításánál. Én remélem tehát, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben is, és azt is remélem, hogy az ECOM majd figyelembe veszi a módosítóinkat, és a javaslatainkat. Köszönöm. Nikola. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Itt a kulcsfontosságú elem az tulajdonképpen az, hogy csökkentsük a lehető legnagyobb mértékben a jogbiztonságot ebben a jogbizonytalanságot ebben az ágazatban, tehát a jogbiztonságot teremtsünk, és világos, precíz normák valósuljanak meg. Minden szereplő és állampolgárnak a javára válik ez, akik a fintech szolgáltatásokat kihasználják. Ez a nagyon innovatív ágazat, megköszönöm az előadónak a szöveget, és a kompromisszumos módosítókra vonatkozó javaslatokat is szerintem ezek jó irányba mennek. Szeretnék egy-két módosítót kiemelni, egy-két pontot, amelyek fontosak lehetnek. Hasonlóak egyébként ezek a többi módosítóhoz, tehát például a cselek, horizontális cselekvési tervet én is kérem, európai szinten, tehát egy fintek Action Plant kérünk, a másik pedig, hogy a fogyasztók álljanak ennek a középpontjában, ennek a munkának a középpontjában, hogy az ő védelmük megvalósuljon, a személyes adatok megfelelő felhasználása például egy nagyon kényes elem, az átláthatóság szintje fontos, figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló digitális kifizetésekre, illetve a virtuális pénzek felhasználására. Aztán a, ennek az ágazatnak a hátrányaira is oda kell figyelni, illetve hogy hogyan fejlődik ez az ágazat, és milyen hatása lesz a KKV-kra és mikrovállalkozásokra, illetve hogy a bankok hogyan működnek. A banki szolgáltatások hagyományos szolgáltatások mellett jelenhetnek meg, tehát ezek új alternatív szolgáltatások. Nagyon fontos lenne, hogyha a NISZ irányelvet gyorsan átültetnék. Gratulálok még egyszer, és remélem, hogy jó munkát tudunk végezni. Én is benyújtottam tehát a maga módosítóit. Köszönöm, azt hiszem az Viki összefoglalta az ECR frakció álláspontját. Van-e a zöldektől itt valaki? Nincs. Google nem. Van-e még valaki, aki szeretne a témával kapcsolatban szólni? Rendben. Akkor én csak megerősíteni, amit Nikola elmondott, tehát a jó irányba haladunk, és remélem, hogy mielőbb le tudjuk ezt zárni. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerik az időbeosztást. A szavazásra március 21-én kerül sor. A következő napi rendi pontunkra fogunk rátérni, amely which is interconnect amely egy véleménytervezet a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G. Én rögtön át is adom a szót az előadónak, López Isturiz, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák és árnyék előadók. Nyilván emlékeztek arra, hogy február 6-án itt megvitattuk ezt az anyagot, amelynek célja a növekedés, a versenyképesség és a kohézió előmozdítása, tehát az 5G-vel kapcsolatos jelentés akkor ugye pozitív és konstruktív hangvételű volt a vita. A legtöbb képviselő csoport támogatta az alapvető elképzeléseket, lejárta a módosítók benyújtásának határideje, 83 módosító érkezett, én is a néppárt részéről ugye 17 módosítót nyújtottam be a kollégáimmal együtt, ezek bizonyos értelemben kiegészítik a jelentést, a többi módosító pedig a többi frakciótól származik. Véleményem szerint a kiinduló pont nagyon jó ahhoz, hogy kompromisszumos indítványokat találjunk, és erősítsük azt a szöveget, amelyet a mi bizottságunk fog benyújtani. A módosítók 75%-a egy megfelelő környezetet kíván teremteni ahhoz, hogy az 5G valóságá váljon, és Európában a növekedés motorja lehessen. A titkársággal együtt felkértem a kollégáimat, hogy az árnyékjelentéstevőknek juttassák el a vita alapjául szolgáló anyagot, a digitális töredezettséget, a digitális különbséget a város és a vidéki térségek között szeretnénk felszámolni, erről beszéltünk februárban is. Nem kellene definiálnunk, hogy milyen technológiákat kell használnunk, de azért érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az 5G a mobil távközlési szolgáltatók, a műholdas szolgáltatók, valamint a különböző vertikális ágazatok együttműködésétől függ. Ez segítheti elő az 5G számára a beruházások visszatérését. Az infrastruktúra így megvalósulhat, és könnyen migrálhatunk az 5G infrastruktúrára olyan térségekben is, amelyek távoleső térségek, de a műholdas technológia elősegítheti az internet kapcsolatot ezeken a területeken is, és a digitális szakadék így csökkenhet. Ehhez azonban magán és közberuházások is szükségesek, jogbiztonságot kell nyújtani ehhez a beruházások számára, és a mi szerepünk az, hogy egyenlő feltételeket kell biztosítsunk, megfelelő jogi keretet kell nyújtanunk, túlzott bürokrácia, illetve túlzott akadályok nélkül. Ezt mindenképpen fontosnak tartom hangsúlyozni, és felhívom a figyelmet arra is, hogy a fogyasztók érdekében dolgozunk, az egységes piac érdekében, amelynek mindenképpen egy nagy lendületet kell adnunk és így a piac egy adott ágazatát tudjuk ösztönözni, hogy elősegítsük a növekedést, a munkahelyek teremtését és a versenyképességet. Szeretnénk éllovas szerepet betölteni ezen a területen. Három dolgot szeretnék még megjegyezni, ezeket már említettem. A technológiai forradalom élére kell állnunk, a kohézió értelmi érdekében. Ez egy stratégiai fontosságú esély Európa számára, és a jövőbe vezető út a bizottság cselekvési terve mentén kell haladjon. Egy erős gigabit alapú európai társadalom, valamint az 5G technológia felhasználása az, ami leginkább elvezet bennünket az egységes digitális piachoz, tekintettel arra, hogy a nagysebességű szélessávú hálózat a globális növekedést elősegítheti. Kulcsfontosságú hatékonyan reagálnunk a az 5G technológiák kifejlesztésének kezdeti fázisaitól, hogy éllovas szerepet tölthessen be az Európai Unió. Figyelembe kell vennünk azt, hogy vezető szerepet betölteni a világ szinten nagyon komoly előnyöket jelenthet. Az 5G hálózatok, valamint a dolgok internete kulcsfontosságúak ahhoz, hogy gyorsan alkalmazkodjunk, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy meggyőződésem az, hogy a magánszektornak vezető szerepet kell betöltenie ezen a területen. Gyorsan kell fellépnünk, az 5G technológiák harmonizációja terén, annak érdekében, hogy a piacok töredezettségét elkerüljük, és megakadályozzuk olyan akadályok létrejöttét, amelyek az interoperabilitás nehezítik. A mi feladatunk küzdenünk egy akadálymentes, egységes piacért. A bizottság adatai szerint a cselekvési terv az Unió egészében két millió munkahelyet hozhat létre, de ez csak akkor válik valóra, csak akkor lehet erős az európai egységes piac, és a magasabb foglalkoztatási arány, hogyha élünk ezzel a lehetőséggel, kihasználjuk ezt a dinamizmust. Így tudjuk a növekedést leginkább konszolidálni, és ami leginkább foglalkoztat bennünket, minőségi munkahelyeket teremteni. A módosítók, módosítókat kommentálhatjuk, és kompromisszumokat is ki kell alakítanunk. Állok tehát rendelkezésükre, hogy minél hamarabb kialakítsuk ezen kompromisszumos álláspontokat. Köszönöm szépen, köszönöm Antonio, most pedig a frakciók nevében Nikola következik. Sergio Gutierrez. Köszönöm szépen. Sergio Gutierrez nem tudott eljönni, engem kért meg, hogy olvassam fel a gondolatait és véleményét. És ezt most lerövidítettem, ahogy kérte az elnök asszony. Egy picit sűrűbb lesz, mint eh, ahogy eh, eredetileg volt, de legalább be fog férni az időbe. Szeretnék kihangsúlyozni a kollégám, hogy a előadó módosítói pozitívak, és jó kiinduló pontot jelentenek majd egy közös dokumentum elkészítéséhez. Három, négy prioritást szeretne kiemelni a frakcióhoz. Először is ennek a technológiának az előnyei, hogyha elterjed, aztán a dolgok internete, a második dolog, a 5G technológia elterjedésében más potenciális előnyök is rejlenek a nagy sebesség miatt, mint például az elektronikus egészségügy, az autonóm járművek, és így tovább a videokonferenciák minőségének javulása. Nem csak a fogyasztók élvezhetik ennek előnyeit, hanem a KKV-k mm, a nagysebességű internetet felhasználva. A célkitűzések a 2025-ig, hogy el elérjük a célkitűzéseket, ahhoz versenyképes környezetet kell teremteni, jól működő digitális hálózatot, gyors és jó minőségű kapcsolatokat. Ez előfeltétele annak, hogy az ilyenfajta technológia továbbfejlődhessen, és ezért kértünk több pénzügyi erőforrást az infrastruktúrára és az 5G ambiciózus és koherens támogatására, illetve azt, hogy használjuk ki a meglévő finanszírozás közötti szinergiákat, illetve vonjuk be a magánszektort, valósuljon meg az állami és a magánszféra együttműködése. Azt is kérjük, hogy többet fektessenek be a szereplők az infrastruktúrába, és javítsák a vidéki területeken az összeköttetést, illetve az 5G lefedettséget. A harmadik nagy prioritás azért, hogy a gazdaságra pozitív hatást gyakoroljon ez a technológia, egy újabb célkitűzést ki kell, te, ki kell tűzni azon túl, amit a bizottság megfogalmazott. Tehát ne legyen digitális szakadék, és kerüljük el, hogy megjelenjenek új szakadékok. A standardok a frakció szerint nagyon sürgős, a normalizáció az 5G technológia esetében el kell kerülni a piacok töredezettségét, és azt, hogy új akadályok jelenjenek meg, amelyek aztán az interoperabilitást lehetetlenné teszik. A módosítók között vannak olyanok, amelyek még kiegészítik a szöveget, például a 25-ös, a Wi-Fi 4, a Wi-Fi for EU, tehát Wi-Fi 4 EU témájában. Köszönöm, nincs más az LCR e képviseletében, úgyhogy akkor a liberálisok nevében Morten Köszönöm, elnök asszony. A 3G-vel már lehetett szörfözni a neten és jobb minőségben beszélni, a 4G-vel lehetett videostreaminget megvalósítani, most már 5G és gigabit alapú társadalom lesz, és garantáljuk azt, hogy a fogyasztók a legjobbat tudják kihozni belőle, illetve hogy Európa járjon az élem, mert egyébként a világ más részei mögött le fogunk maradni. A módosítóim ezt célozzák, tehát hogy a vállalkozások és a fogyasztók is a legjobban járjanak Európában. Szerintem a célunkat akkor tudjuk elérni, hogyha kapcsolatot építünk ki az ágazatok és a szereplők között, egészségügy, energia, média, szórakoztatás és így tovább a gigabit alapú társadalom, illetve az 5G végrehajtásához szükség van arra is, hogy az Európai Kommunikációs Kódexet elfogadják, tehát hogy meg legyen a tervezhetőség, a jogbiztonság. Kell még, tehát van még tennivalónk, és figyeljünk arra, hogy ne legyen ebből karácsonyfa sem. Remélem, hogy az INKO véleménye elég robusztus és határozott lesz. Ez nekem így tűnik eddig a kollégáimat hallgatva. Remélem, hogy a kompromisszumokat ügyesen ki tudjuk alakítani, és várom a további munkát. Any other speakers? If... Köszönöm, valaki akar még ehhez hozzászólni. Úgy tűnik, hogy nem, akkor Antonio esetleg még egyszer. Sí, uh, simplemente... Csak azt szeretném megjegyezni, hogy Sergio Gutierrez esetében feljegyeztem a négy pontot, és konkrétan említeném a 25-ös cikket. Ezt, ehhez pozitívan viszonyulok, igen, ezt egy kompromisszumba be tudjuk építeni, ami pedig a többi hozzászólást illeti. Köszönöm mindenkinek a megjegyzését, a támogatását, és hát most majd meglátjuk, hogy a kompromisszumos indítványokat mindenki támogatja. Köszönöm. I will just remind colleagues that we will have... Csak arra emlékeztetném a kollégákat, hogy március 21-én szavazunk erről az IMCO-ban. Ez minden. És akkor ezzel le is zárjuk a vitánkat, illetve a mai ülésünket. Arra emlékeztetném még önöket, hogy március 13-án 7 órakor lesz a következő ülésünk. Mindenkinek kellemes estét kívánok!